So, so let me start... Kedves kollégák, akkor szerintem csapjunk is a lovak közé. Sok mindent fel kell olvasnom rögtön az elején, mielőtt az első érdemi napirendi ponthoz érünk. Első tehát a napirendi napirendi tervezet elfogadása, senkinek nincs hozzászólás, akkor a kettes ponttal, ez egy kicsit hosszabb lesz, ez az elnöki bejelentések. Kezdjük talán az Econfem üléssel, amelyre november 21-én szerdán kerül sor. Mindenkit tájékoztat, kerül sorra, mindenkit tájékoztattunk arról, hogy a FEM szakbizottsággal szerda reggel em, együttes eh, tanácskozást tartunk. A adópolitika és a nemies egyenlőség című jelentésről fogunk beszélni. Mivel a TAX 3 bizottság ér, ülésére is ugyanaznap reggel kerül sor, ezért kérek mindenkit, hogy pontosan reggel 9-kor legyenek jelen, tehát az Econ FEM együttesülésen. Második berentes sem. Koordinátorok ülésének ülésen hozott döntések, illetve ajánlások, szeptember 13-a, úgyhogy elég régi. Először is ki az EBA, Európa és ESMA mentesítése 2017 a szocialisták kapják Brexit, a az elnök beszámolt a fejleményekkel. Nem a gazdasági kormányzás, az EPSZ-vel kapcsolatos informális meghallgatások szóló um, időpontokat elfogadtak, egyébként erre már sor is került szeptember 25-én. Um, a pénzügyi támogatás és felügyelet Görögország uh, esetében az elnök beszámolt arról, hogy az ECON az illetékes um, bizottsága az Európai Parlamentben erre a témára, és ennek a csoportnak a munkája uh, folytatódik majd. A következő ülés október tizedike volt, aminek egyébként, amit már szintén, amit szintén túl vagyunk. Január 23-a, február 26-a és március 18-a kerültek kijelölésre a koordinátori ülésekre az elkövetkezendő hónapokban. Az eszákat létrehozó rendeletet, módosító rendelet, az a döntés született, hogy minél gyorsabban, ahhoz, hogy minél gyorsabban haladjunk ezzel a fájlal, e, így a javaslatokat nem osztjuk fel, hanem egy jelentésben tartjuk meg, Ha szükséges, akkor a fájlokat leválaszthatjuk majd akkor, amikor a tanácssal tárgyalunk ezekről. Következik gazdasági kormányzás. Az elnökünk az Eurócsoport ülésén vett részt szeptember 7-én Bécsben. Ennek apropóján az döntés született, hogy a jövőbeni hasonló ülések előtt, amikor meghívást kap az EKON elnöke, a napi renden, a koordinátorok ülésén e szerepel majd ez a kérdéskör. A pénzügyi támogatási munkacsoport hm, az elnök fekérte a koordinátorokat, hogy a 2019-es ülésekre vonatkozó eh, javaslatokat, témajavaslatokat nyújtsák be. 2019 első felében eh, hova látogatunk el szakmai kilátogatásokat, eh, hova szervezünk. A Strasburgi plenáris héten kvótán kívül az Econ tagok a Deutsche Bundesbankban látogathatnak eh, el. Február 28-án és március 1-én Londonba küldünk eh, egy küldöttséget. Következik a következő koordinátülés eh, napirendjén szerepelnek majd a következő témák. Eszme, levél a harmadik országokkal kapcsolatos témákban, illetve a fiskális kompakt dosszié, eh, a Júri Szakbizottság véleményét eh, kérjük ki a jogalap változásával kapcsolatban. Egyéb témákban pedig eh, Lömer miniszter kérésére az ECON és a TAX 3 nyílt koordinátori ülést tart digitális adózás témában október 23-án, erre is máshol került. A következő november, koordinátori ülés pedig november 21-én szerdán kerül sor. Ennyit kellett felolvasnom, remélem csak ennyi az elnöki bejelenteni való. A hármas napi rendi pont az intézményközi tárgyalások um, haladásáról kell beszámolnom. A páneurópai mm, mm, személyes nyugdíjtermékekkel kapcsolatban a harmadik fordulója a triológusnak november 15-én került megrendezésre ahol a switching, a PEP e költségek, a kifizetések, a hordozhatóság és a partnerség témája kerültek napirendre. A következő dialógus forduló december 4-én kerül megrendezésre. Ezzel elérkeztünk az első érdemi napirendi pontunkhoz, ez pedig nem más, mint az a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkozó adózás egy végleges áfarendszer működésével kapcsolatos. Fulvio Martusello az előadónk, 25 percünk van összesen erre a eszmecsere. Mivel Martusello úr nincs itt, ezért kollégája fogja felvezetni a jelentést. Biztos vagyok benne, hogy ő majd jól összefoglalja ezt a javaslatot. Köszönöm. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Szeretnék felolvasni az előadó nevében egy nyilatkozatot Marcello úr nevében. Először is szeretne elnézést kérni, hogy nem tudott megjelenni ma, és nem tudja felvezetni az elképzeléseit. Nekem pedig köszönetet mond, hogy őt képviselem. Ami a végleges áfarendszert illeti, ez egy olyan ügy, amelyre már szükség volt Európának hosszú ideje, a jelenlegi rendszer már bizonyította korlátozottságát. A munkánk szándéka az, hogy jobb és egyszerűbb legyen a rendelet. A jelenlegi keret hosszú évtizedek óta életben van, és a társadalom, az egységes piac változott, ezért az igények is változtak. Európa különböző irányok mentén továbbfejlődött, és így a kihívások is változtak. Az előadó úgy gondolja, hogy a szabályozás sem maradhat változatlan, és nem is lehet ezt a képzetet kelteni az állampolgárokban. A KKV-kat támogatni kell, lehetővé téve az költségei csökkentését, működésük egyszerűsítését. Marcello úr büszke előadója ennek a dossziénak. Ez a munka, amit az árnyék jelentéstevőkkel közösen végez, remélhetőleg arra vezet, hogy a lehető legjobb eredményt elérjük egy nyitott, egyszerűsített és az egységes piacot támogató megoldást. Ami az efa számadatokat illeti, ezekben is látszódik a korlátozottság napjainkban, fontos erre is megoldást találni. A bizottság nagyon érdekes adatokat gyűjtött a hatásokkal kapcsolatosan. Matusello úr azt gondolja, hogy nagyon fontos ezeket az intézkedéseket összevetni és felmérni, hogy milyen hatással vannak a tagállamok védelmére ezen negatív hatásokkal szemben. Nagyon érdekesnek tartom, hogy meghallgathatom ezt a vitát a módosítókkal kapcsolatosan. Matucselló úr pedig szeretné az önök figyelmébe ajánlani a munkáját. Remélhetőleg konstruktív lesz és eredményes ez az eszmecsere, és köszönöm, hogy meghallgattak. For SND, uh, Jeppe is a so... Köszönöm szépen, az SND uh, és uh, részt vett ebben a munkában, Tánk úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégám is logisztikai okok miatt nem tud eljön, nem tudott eljönni a nevében szólók. Az SND frakció üdvözli a bizottság javaslatát, részletes technikai intézkedéseket írnak elő az ÁFA rendszer reformjára, amely kell, hogy modernem legyen és jövő biztosabb. A jelenlegi áfa rendszer nem elégséges a határokon átnyúló áfa csalással való megbirkózás érdekében. Reméljük, hogy, hogy az áfa csalás mértéke csökkenni fog, hiszen ez most évente 41 milliárdos mértékű a becslések szerint. Az SND fontosan tartja, hogy a kritériumokat harmonizált módon alkalmazzák minden tagállamban, meghatározva, hogy az a tanúsított adó alany státusz kihasználhatja ki. Nagyon fontos az átláthatóság a CTP státusz megítélésében, és a CTP státusz meg nem kapott cégekkel kapcsolatosan szigorúan kell betartatni a szabályokat. Biztosítani kell, hogy a nem Európai Uniós adóalanyok is hozzájáruljanak az áfa bevételekhez. Az előadó az árnyék előadókkal közösen konstruktív vitát szeretnének indítani ezen új illetve azon új elfacsolási formák kapcsán, amelyek megjelenhetnek potenciálisan az új áfa rendszer bevezetése után. Köszönöm szépen. Thank you very much, Paul. Uh, Köszönöm, Paul. Úgy látom, az ECR-től nincs itt senki. Alde is here, but uh, we are pleased to have here Morris Kotkatov. Morris Kotkatov van itt a zöldektől. Itt vagyok, ezen az dosszién dolgozom, nagy örömmel. Üdvözöljük a bizottság intenzív jogszabályalkotási erőfeszítéseit, amelyek megjelentek az ÁFA cselekvési tervben. A jelenlegi rendszert 1993-ban vezették be, ideiglenesnek szánták. Ez is jó példa arra, hogy milyen nehéz a tagállamok között megállapodásra jutni. Nagy öröm, hogy tovább léphettünk ezzel kapcsolatosan, ezt üdvözöljük, és az egész csomagot. A jelenlegi áfa rendszernek vannak jelentős hiányosságai a magas megfelelési költség, illetve a származási ország szerinti adózás. 50 milliárdnyi veszteséget becsülnek, mint az áfacsalások, különös tekintettel a körhinta csalás veszteségei. Ez jó irányba tett lépés, harmonizálja az üzletek közötti tranzakciók adóztatását, függetlenül attól, hogy belföldi vagy határokon átnyúló ügyletek, illetve az lakos rendszer bevezetését is pozitívnak tartjuk. Ez a további integrációt segíti, és javítja a termelékenységet. A határokon átnyúló kereskedelem élénkülése is oda vezet majd, hogy javulnak remélhetőleg az áfa bevételek, a költségvetések áfa bevételei. Azért vannak még kérdések, amelyekről további vitát szeretnénk folytatni az árnyékrendéstevőkkel a tárgyalás során, itt a parlament berkeiben. Először is Nagyobb bizalomra van szükség és információcserére az adóhatóságok között, hogy az irányelv megfelelően végrehajtható legyen. Megfelelő erőfeszít, erőforrásokra van szükség, hogy a bizottság számára is ez prioritás legyen. Az együttműködést az adóhatóságok hálózatán keresztül kell elősegíteni, a harmadik ország belé szállítók kezelésének figyelembevételével. It'd have to be tight enough and we have to make sure that they're applied uniformly across member states so that we don't create... A tanúsított adóalany státusz megállapítása nagyon lényeges. Növelni kell azt a határértéket, amely felett az adó alanyok havi adóbevallást kell, hogy készítsenek. Nagy kíváncsisággal tekintek a többi árnyék előadóval való munka elébe, még ha nem is jelentek meg ma. Köszönöm. Gondolom minden képviselő felszólalt, aki szeretett volna, úgyhogy senki nem kér spontán felszólalási lehetőséget. Összefoglalva. A javaslat az, hogy körülbelül 200 cikk megváltozzon a jelenlegi áfa irányelvben. A legfőbb elemei az javaslatnak az adózás egyszerűsítése, az egységes online portál, a bürokrácia csökkentése, 90 módosító indítvány született, elsősorban az Európai Parlament info, tájékoztatási privilégiumával kapcsolatosan, hogyha senki nem kér szót, akkor beszélnek még a határidőkről. A módosítók benyújtásának határideje november 28 dél, január 10-én vitatjuk meg a módosítókat, és az ekonban ban január 24-én szavazunk. 10 perces szünetet kell sajnos tartanunk, remélem, hogy a többiek is megérkeznek. Az idő egyre téliesebbre fordul. Ez lehet, hogy sokaknak nehézségeket okoz, ezért félkor újra kezdjük. So, dear colleagues, please uh, get seated. We will start point number... Kedves kollégák, az ötös napi rendi ponttal folytatjuk. That we are merging two reports, the rules relating to... Két jelentés. Az a szignifikáns digitális jelenléttel kapcsolatos a társasági adó az egyik, a másik pedig bizonyos digitális szolgáltatások nyújtására kivetett adó. Ez a második ilyen vita itt az Ekonban ezen témákban. Mind a két jelentés tervezetet egyszerre tűzünk napirendre. Röviden össze is foglalnám ezt. A szignifikáns digitális jelenlét kapcsán 120 módosító érkezett, ebből 14-et a jelentéstevő. legtöbb ilyen módosító alapvetően a CCTB javaslathoz próbálja ezt kapcsolni. Az OECD keretében egyébként folyik ez a munka továbbra is. Vannak olyanok, amelyek mint CCCTB ügyében egy for, uh, formula alapú kiosztást kívánnak be. Nevetni, bevezetni, illetve egy felülvizsgálati záradakat. Ami a tangjelentést illeti digitális szolgáltatások adója kapcsán 183 módosító érkezett, 29 az előadótól. A legtöbb célja az, hogy az irányelv hatáját kiszélesítsük. Például a digitális felületeken nyújt a digitális tartalomszolgáltatás, például a zene, videó, szöveg, a, nyújtása, sugárzása kapcsán is, illetve egy Sunset és egy felülvizsgálati záradék bevezetésére irányuló módosítókról beszéltünk leginkább. Két további előadói ülésre is sor került a kompromisszumos módosítók kapcsán. Ahogy önök is tudják, nyilván december 3-án fogunk szavazni. Darius Rosszáti az első témának az előadója akinek a kollégája próbálja átvenni a helyét, parancsoljon. Yeah, thank you, Chair. Um, Köszönöm, elnök úr. Sarti's uh, notes here. Uh, first of all, I would like to thank Mr. Tangano, another shadow rapporteur. úr jegyzeteit megpróbálom akkor felolvasni, aki köszöni a kollégáknak az együttműködést. A titkárságnak is köszönettel tartozik. Uh, valamiért segítették a dosszi témáját. Alapvetően a 120 módosító teljes egészében szinte az Európai Bizottság javaslatát támogatja. Elismerjük azt, hogy a digitális tevékenységek hosszú távú adóztatását fontosnak tartja, főként az OECD eh, szintjén egy ilyen lista meghatározása igen nehéznek bizonyult. Az EU-nak hosszú távú megoldásra van szüksége annak érdekében, hogy a tagállamok oldalú megáll, megoldásokat ne alkalmazzanak, hiszen ez jogi fragmentációhoz és így piaci fragmentációhoz vezetne. Ezért Rosszáti úr köszönetet szeretne mondani a kollégáknak, akikkel együttműködött, kompromisszumos módosítókat készít, Négy kategóriába sorolhatóak ezek. A, amelyek a bizottság javaslatát ö, visszautasítanák, ezt nem fogja támogatni Rosszátó úr. B, olyan módosítók, amelyek eltérnek az álláspontjától, valamely, amelyek ügyében a többséggel nem lehet kompromisszumra jutni. C, azok a módosítók, amelyek ből kompromisszumok készülhetnek, és D, amelyeket egész egyszerűen külön szavazással kell eldönteni, mert ezek valamiért nem kerülhetnek be a kompromisszumos módosítókba. Az árnyékelődő üléseket követően Rosszáti úr örömének szeretne hangot adni, amiatt, hogy a frakciók többségé között úgy tűnik, hogy megállapodás kompromisszum lehetséges lesz némi apró finomításra van még szükség. A szignifikáns digitális jelenlét keretében nyújtott szolgáltatások definícióját úgy tűnik, hogy sikerül meghatározni, az életbelépést követő harmadik évtől lenne ez alkalmazandó, egy automatikus elévülési időt is javasolnánk, az adat biztonság és az adózási kérdések azt hiszem az egyetlen még fennmaradó ügy. Köszönjük szépen. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Ezt a két jelentést egyszerre tárgyaljuk a rövidtávú megoldásra vonatkozó témával ugyanaz foglalkozik, mint a hosszú távúval. Köszönöm, elnök úr. A jelentős digitális jelenléttel szeretnék kezdeni. Az árnyék előadói üléseken együttműködés szellemi uralkodót építünk a munkára, ami már a cctb vel és a CCTB-vel kapcsolatosan elindult. Vagyis, hogy a jelentős digitális jelenlét kritériuma az egyik legfontosabb ajánlásunk ebben a jelentésben, nem csak az európai adórendszerekre nézve, hanem a tagállami adórendszerekre nézve is, erről szól a jelentés fennmaradó része. A struktúrált megközelítést pártoljuk, szükségesnek tartjuk. Persze vannak még viták azzal kapcsolatosan, hogy a digitális, a jelentős digitális jelenlét hatája mire terjed ki a tagállamoknak fel kell hatalmazniuk a bizottságot, hogy nevükben a kettős adóztatási egyezményeket újra tárgyalja a jelentős digitális jelenlét összefüggésében. Nagy az előrelépés. Az Európai Parlament már eddig is rugalmasságról adott tanúbizonyságot a CCTB és a CCCTB kapcsán. Az árnyék előadói üléseken nem csak az jelentős digitális jelenlétről tárgyaltunk, hanem a DSC-ről is, a kettő összefügg, struktúrált, állandó megoldásra van szükség, és amíg ez meg nem születik, addig minden esetre szeretnénk foglalkozni a technológiai óriások méltánytalan adóterhével, szeretnénk ezt rövid távon megoldani, nem csak ebben a házban zajlik erről vita, hanem az ECOFIN-ban is, ott hozzák majd meg a legfontosabb döntést. December 4-én lesz eh, a vita. Az Európai Parlament álláspontjáról még nem kezdtük meg az egyeztetést, mármint a DSZ-vel kapcsolatosan. Struktúrát meg oldást szeretnénk, de egy átmeneti megoldást is a DST formájában. A legnagyobb vita az hatályjal, a hatállyal kapcsolatos, a digitális tartalommal kapcsolatosan 30-33-34-es cikkek kapcsolódnak ehhez, illetve az online érték, termékértékesítés. 31, 35 és 36-os módosító kapcsolódnak ide. Úgy látom, hogy a háznak nagyon nagy része gondolja úgy, hogy a hatályt bővíteni kellene. A bizottsági javaslat például a Facebookra vonatkozik, de az Amazonra vagy a Netflixre nem. Legalábbis csak az Amazonnak egy nagyon kicsi részére vonatkozik. Aztán van egy vita a határértékekkel kapcsolatosan is. Bizonyos tagállamok eh, a küszöbérték eltölését eh, javasolták, illetve a küszöbérték csökkentését, úgyhogy különbséget tegyenek a nagy és a nagyon nagy vállalkozások között. Ez érdekes javaslat. Ez a javaslat arról szól, hogy legyen egy 3%-os kulcs a 25 millió és a 100 millió között, és 5% 100 millió között fölött. 157-es és 155-ös módosító kapcsolódnak ide. nagyon szimpatikus ez a módosító, megpróbálja ezt az által, átmeneti intézkedést bevezetni a nagy, valóban nagy vállalkozások számára, megelőzve egy olyan helyzetet, hogy esetleg, ha gyorsan bővülő startup vállalkozásoknak lesz ez túl nagy teher. A küszöbértéke kapcsolatos vita nagyon szorosan kapcsolódik ehhez. Visszatérve a kivezetési záradékról van egy vita, nem csak a miniszterek között, hanem itt a parlamentben is. Már a bevezetőben mondtam, hogy ez egy átmeneti megoldás, a strukturális megoldást még várjuk, ezért fontos, hogy a megszüntetési záradékot a CCCTB bevezetéséhez és az STP bevezetéséhez köztjük. Ehhez európai társasági adórendszerre is szükség van, illetve a jelentős digitális jelenlét meghatározására hogy az átmeneti intézkedéseket meg tudjuk szüntetni. Ez a jövő zenéje, de hát az jövő mindig nagyon hamar beköszön, és remélhet, reméljük, hogy így méltányos adóintézkedéseket tudunk kialakítani a DST-vel kapcsolatosan. És köszönöm szépen ezt a véleményt. Az EPP nevében mindkét jelentéseben Gabriel Maton és Montagné kolléga helyettesíti. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönöm a két előadónak a munkát és a javaslatokat, amelyeket bemutattak. Mátó úr sajnos nem tudott megjelenni, elnézést kér. A halászati bizottság delegációjával elutazott koordinátorként, Maton úr fontosnak tartja, hogy modern és stabil adórendszer alakuljon ki, illetve hogy a vállalkozások és magánszemélyek számára megnyíljanak a digitális szolgáltatások lehetőségei, hiszen több mint 500 milliós piacról beszélünk. A digitális szolgáltatások kapcsán a parlamentnek realistának kell lennie, konstruktív hozzájárulással élni a vitához, amely a tanácsban zajlik. Minden vállalkozásnak meg kell fizetnie a járó adót abban az országban, ahol ez fizetendő, ezért garantálni kell egy sürgős megoldással, hogy mindenféle megoldás a rájuk jutó adót megfizessék a megfelelő gazdaságba, adó tagállamba, méltányos módon. Négy fő kérdés körül zajlik a vita. Először milyen szolgáltatások legyenek ennek az adónak a tárgyai. A 3 százalék, amit a bizottság javasol, és tárgya harmadszor a felülvizsgálati záradék, negyedszer pedig garantálni kell, hogy ez egy átmeneti intézkedés, és hogyha megvan a végleges rendszer, akkor a digitális szolgáltatások különadói megszűnnek. Az első két frontra vonatkozólag Maton úr nem ért egyet az előadó javaslatával, úgy gondolja, hogy az alkalmazási költ ki kell bővíteni, emelni az adó mértékeket, de ehhez az ilyen intézkedéseket részletesen meg kell vizsgálni. Például Spanyolország és más tagállamok is szeretnék továbbvinni ezt a javaslatot, de nem bővítették eddig még ki az alkalmazási kört. Az adó alkalmazási körének kibővítése egy lehetséges megoldás, de megvalósíthatósági tanulmányra van szükség, és hatástanulmányra. Meg kell fontolni, hogy milyen következményei lesznek ennek a lépésnek. A bizottságot érdemes volna felülvizsgálati záradékban kérni a felülvizsgálatra, megvizsgálandó az intézkedések hatását, illetve hogy ezek életképes intézkedések-e. A negyedik pontra vonatkozólag Mató úr úgy gondolja, hogy alapvető fontosságú folytatni azokat az erőfeszítéseket, amelyek a végleges áfa rezsim kialakítására vonatkoznak, tehát hogy a digitális adó kizárólagosan átmenő, átmeneti intézkedés legyen, Hangsúlyozni kell a parlament fontosságát ebben a folyamatban, konstruktívan szeretnénk továbbra is hozzájárulni ehhez a vitához, tudatában azoknak a nehézségeknek, amelyekkel a tanács szembenéz. Biztosítanunk kell, hogy az egységes digitális piacot megerősíti ez az intézkedés, de ne ne tudják más egyes tagállamok a saját intézkedéseiket bevezetni, miközben mások csak ulognak utánuk. Köszönöm szépen az erőfeszítéseket, és hogy meghallgattak. Thank you very much. Uh... Köszönjük szépen. Ashley Fox odaja mindkét témának, de az ECR részéről senki nincs. Az ALDE Tremóza úr van jelen, köszönöm, hogy itt van. Uh, köszönöm szépen. kollégám helyét próbálom betölteni, tehát a Rosszáti jelentés a jelentős digitális jelenlét megadóztatása kamcsában Gyezek kollega üdvözli az elvégzett munkát. In line with the different amendments tabled by the rapporteur. So Peter Jezek backs uh, Mario Sosati in this respect. He is particularly pleased. Külön örül kollégám annak, hogy nagy hangsúlyt kap az, hogy a, ennek az adónak a hatáját alaposan végig gondoljuk, hiszen így lehet hatékony, hosszú távon működőképes megoldást találni. A kollégánk annak is örül, hogy a kis vállalkozások integritását tiszteletben tartjuk a hosszú távú megoldással, az Európai Bizottságot pedig arra kell felkérnünk, hogy az életbelépést követő harmadik évtől kell, hogy életbe lépjen ennek a szol vonatkozó szolgáltatásoknak a listája. Folytassuk talán a poltang jelentéssel. Tovább próbálom olvasni a kollega megjegyzéseit. Pár perce kaptam csak meg ezeket. Péter Jözek ezt elmondta már a korábbi vita során is, üdvözli az jelentés kapcsán elért javulást. Egyetért alapvetően a kollégákkal. A, különösen a következő javaslatokat üdvözli. Először is a hatály a kritériumok megfelelő megállapításával tudjuk azt biztosítani, hogy olyan cégek ne kerüljenek hatály alá, akiket nem szeretnénk. Arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy az I három helyet két évvel az irányelv életbelépését követően végezzék el az Európai Bizottság hatástanulmányát. Ez a 24-es cikkel kapcsolatos kompromisszumot illeti tehát kollégám örül annak a ténynek, hogy hogy 750 millió eurót meghaladó globális bevételt felmutató cégekre terjed ez ki, tehát a KKV-k ebből kikerülnek. Ugyanakkor egyes kollégák a definíciót az adó ezzel az adóval sújthatók körét kiterjeszteni. Ez egyes tagállamokra esetében problémás lenne. Azt figyelembe kell vennünk, hogy ez csak egy átmeneti megoldás. Ezek úr éppen ezért a globális 750 milliós bevétel definíciójánál maradna meg. Végezetül Jezek úr egyes kollégák közelmúltban benyújtott módosítója kapcsán, amely 5%-ban állapítaná meg a 100 millió fölötti bevételű cégek számára ezt az adót, nem tudja elfogadni, mert a tanácsban az őrány tagállam esetében elfogadhatatlanná tenni a javaslatot, ami megengedhetetlen, hiszen az év vége előtt így nem tudunk megállapodásra jutni, ezért arra szólítja fel a kollégákat, hogy kövessük az Európai Bizottság javaslatát, szerint ez az adó 3% kulcsal kerüljön kivetésre. Köszönjük szépen Tremóza úrnak, hogy Pitri Jezsek gondolatait megosztotta velünk. Eva Zsoli az előadója a Zöldek nevében a témájának, de hál' Istennek itt van Molly, parancs! Köszönöm szépen! Ezzel az ügyel kapcsolatosan a kolléga köszöné a munkát, az eddig elvégzett munkát, néhány kulcsfontosságú elemre szeretne rámutatni a zöldek. Úgy gondolják, hogy nagyon fontos, hogy amikor a jelentős digitális jelenlét definícióját megalkotják, minden kétoldalú adóegyezménybe ezt beépítsék, különben kiskapuk maradnak. Ezért benyújtottunk egy módosítót, amiben azt érjük, hogy a tanács mandátumot adjon az Európai Bizottságnak, hogy a tagállamok adó egyezményeit a nevükben újra tárgyalja tekintetben. Reméljük, hogy az árnyék előadó figyelembe veszi ezt a javaslatot. Ami a kivezetési záradékot illeti, a megszüntetési záradékot úgy gondoljuk, hogy ahhoz rövid távú megoldás csak addig maradhat érvénybe, amíg az egységes CCCTB adózással, illetve a digitális jelenléttel kapcsolatos szövegek meg nem jelennek. A transferárazási megállapodások, illetve a digitális vállalkozások adóelkerülése szempontjából fontos ez. Tudjuk, hogy politikai vita van-e kérdéskörben, de nagyon fontos közös, minimális társasági adó kulcsot meghatározni, hiszen véleményünk szerint létezik egy ilyen adókulcs, ezt érdemes megtalálni. Éva szeretne köszönetet mondani az eddigi munkáért, a javaslat hatájának kibővítését is támogatjuk, hogy a Netflixre, Amazonra és hasonló platformokra is vonatkozzon. A digitális világban nagyon nehéz megkülönböztetést tenni a felhasználó és a, az vevő, illetve ügyfél között. A DST emelését 3-ról 5%-ra támogatjuk, a marzsok becslése nagyon konzervatív volt a bizottsági javaslatban. Ami a küszöbértéket illeti, az árnyék eladókkal nem értünk mindenben egyet. A 750 millió eurós határértéket eltöröltük, de a második küszöbértéket, az 50 millió bevételt digitális szolgáltatásokból szeretnénk megtartani. Ez nagyon, ez már elég magas érték ahhoz, hogy ne essenek bele ebbe a kategóriába a kis vállalkozások. Remélhetőleg a hosszú távú megoldást minél hamarabb elfogadják. A, a digitális adózásban az Európai Unióról szóló szerződés 116-os cikkét kellene felhasználni, tehát minősített többségre kellene hivatkozni, Junger, Ma- Moszkovici megígérték, hogy adóintézkedéseket tesznek a 116-os cikk értelmében, ezért ez jó alkalom lesz, hogy betartsa ígéretét. Ambiciós javaslatra van szükség, hogy megmutassuk, hogy a parlament időben tud lépni adó igazságossági kérdésekben olyankor is, amikor a tagállamok lassan haladnak. Köszönöm, Molly a GO, az FND és az NF árnyék előadói nincsenek itt. Van-e valaki, aki szeretne spontán felszólások között szót kérni? Úgy látom, nincsen. Paul, szeretne reagálni? Igen, köszönöm, elnök úr. Szeretnék röviden reagálni. Uh, uh, köszönöm szépen az elmondott észrevételeket. Ami a DST-t illeti, Vannak olyan elképzelések az Egyesült Királyság, Spanyolország, Olaszország esetében, amikor egyedül megpróbálnak megoldást találni bizonyos országok, ezt el kell kerülni, hogy ne sérüljön az egységes piac egységessége. Kiegyensúlyozott vagy kiegyenlített feltételekre van szükség. Ahhoz, ahhoz hogy az ember ezt akarja, nem kell, hogy forradalmár legyen. Ezért nagyon lényeges ez a dosszié. Hogyha hatástanulmányt írunk elő, ez nagyon nehéz lesz, hiszen még eh, fel nem derített területen járunk. Péti Hízáknak már javasoltam, hogy hogy ne kérjen hatástanulmányt, mert ez blokkolja az eljárást, a DST-t, és a, a rövid távú megoldást erőltetve az Amerikai Egyesült Államokat is a tábasztaló, tárgyalóasztalhoz tudjuk ültetni. Legutóbb, amikor ezt megpróbáltuk megtenni, halasztották ezt az intézkedést, Európának vezető szerepet kell vállalnia, és nem csak európai, hanem e- nemzetközi megoldást kell sürgetnie. Végül pedig nagyon egyetértek azzal, hogy Előrelépésre van szükség nem csak a DST-vel kapcsolatosan, hanem a jelentős digitális jelenléttel kapcsolatosan és a CCCTB-vel kapcsolatosan is, ahol mindenhol többségi támogatásra van szükség. Uh, Nagyon fontos, hogy uh, minden ország egyszerre lépjen, ezt viszont csak akkor fogjuk tudni lehetővé tenni, hogyha nem követeljük meg az egy, egyhangúságot, hanem többsége lehet szavazni. Köszönöm, Ellen. Köszönöm, ha megengedi, elnök úr, hogy szóljak a jelentéstől után. Ezt megismételte angolul is, de franciául tenni. Euh, euh, Szeretném azt támogatni, amit Paul Tang az imént elmondott. Meg kell értenünk, hogy a DST projekttel kapcsolatosan egy sürgőségi helyzet áll fenn, hiszen számos tagállam nemzeti jogszabályokat alkotott, és ez egy abszurd dolog az érintett országok nevességesé teszik magukat. Ez egy szimbolikus adó, hiszen nyilvánvalóan elbátortalanítja a digitálisba befektető vállalkozásokat a saját területükön, és ahogyan Paul is kifejtette, érdekünk nyilvánvaló, az elnök úr is említette az imént, mégpedig az, hogy ugyanaz az adógyi rendszer jön létre ezen a területen, akár az új e, technológiák esetében, akár az egész egységes belső piacon. Voltang is elmondta, és én is hozzáfűzném, hogy a hatás tanulmányokra persze szükségünk van. A tagállamok nem is adják meg ezeket az adatokat a tanácsnak, és ez mindenféleképpen kritika tárgya lehet. Ugye nem tudjuk, hogy mik a konkrét következmények ilyen esetekben. Ugye itt, itt néhány milliárd eurós összeg alatti összeg megadóztatásáról lenne szó Franciaországban. 500 millió euró éves forgalomról beszélünk évente, és ennek a gazdasági következményei nem, lesz, nem lennének tragikusak. Egyébként a haszon sem lesz annyira nagyon jelentős mindebből. Ugye itt a DST projektről, vagy akár a a jövedék kiadó bevezetésről beszélvén a Rosati jelentést illetően az OECD az Európai Unió előtt fogalmazza meg véleményét, és aki azt mondja, aki erre az évre hivatkozik, az nem is akarja ezt az adót. Az amerikaiak egy évvel ezelőtt hajtottak végre egy nagy lélegzetű adőgyi reformot, amely a közvetlen adókat érintette, a magánszemélyekre kivetett adókat is, az minket nem érint, és a vállalatokra kivetett adókat, ez persze minket is érint. Ugyanakkor ugye itt az OECD és köztünk egy vita folyik, de ők nem foglalkoztak ezzel a vitával, mielőtt döntöttek volna az USA-beli rendszerről. Ha tárgyalni akarunk az OECD keretein belül az USA-val és más országokkal, hiszen nem csak az USA-ról van itt szó, akkor először hozzuk létre a saját európai rendszerünket, saját álláspontunkat alakítsuk ki, és aztán egyenlő partnerekként tárgyalhatunk, hiszen különben nem lesz rendszerünk, és csak azt kell követnünk, amit az USA tesz. Köszönöm. Thank you very much, Anne. Uh... Köszönjük, Én is csatlakoznék azokhoz, akik úgy gondolják, hogy minél hamarabb segítsünk az uniónak, minél hamarabb elfogadni ezt a javaslatot, minden más adópolitikailag és más szempontból is nagyon rossz nekünk, ezért tehát én is azon a véleményem vagyok, hogy az előadók, árnyék előadók munkájával remélhetőleg az Európai Parlament hozzájárulhat az, hogy előmozdul jönnek a dolgok. A következő témára negyed ötkor kerül sor a Sanders jelentés. Sanders azt mondja, hogy ugyan rend, jelen van, de a kollégák nem. Akkor 12 perc szünetet rendelek. Dear colleagues, uh, would you be so kind and sit down so that we can start next file? Kedves kollégák, kezdjük újra az ülést. Now, now we have 20 minutes dedicated to 20 percünk van a hetedik napi rendi pontra, ami a KKV növekedési piac elősegítése. A módosítókkal kell foglalkoznunk, de most szeretném megadni az előadónak a szót, ő bizonyára ékesebb szavakkal tudja előadni ezt a témát. Köszönöm, elnök úr! Először köszönetet szeretnék mondani kollégáimnak, árnyékjelentéstevőknek a módosítókért, amiket benyújtottam, és a megbeszélésekért, a munkákért is, amit együtt végeztünk id- ez idáig. A szöveg tehát a KKV-k növekedési piacával foglalkozik. Ez egy esély, amit ki kell használnunk, hogy egy igazi lendületet tudjunk adni Európában ennek a platformnak, amely a KKV-kra szakosodott. Mostanáig csak három platform látott napvilágot, fontos tehát ezt a mozgalmat ösztönözni, további könnyítéseket alkalmazni, hogy több KKV-t vonzunk erre a piacra, és hogy lehetővé tegyük, hogy új platformok alakuljanak ki. Ahogyan már mondtam, a kkv több mint 99%-át jelentik a vállalatoknak Európában, és nagy szerepet játszanak az európai gazdaság fellendítésében a válságot követően. Az új, a kkv a támogató program már létezik Európában, és nagyon gyakran nehezen tudunk számot vetni a kis és középvállalatok sajátos vonásaival, nehézségeivel, különösen a pénzügyi szövegekben, ahol kevés könnyítést javasolnak számukra. Mert itt mindig van egy fragmentációs veszély. Ha jól értem ezt a nyugtalanságot, akkor szükség van arra, hogy jelentősebb könnyítéseket alkalmazzunk, mint ami ebben a szövegben szerepel. Már előre haladtunk a munkákban, két jelentéstevői találkozó volt, egy technikai találkozó ma délután. Talán néhány szót szólhatok a megbeszéléseink előre haladásáról. Tehát jócskán előreléptünk számos témát illetően, mint például a likviditási szerződések ügye például, vagy a felülvizsgálati záradék, amely a különböző ágazati jogszabályokra vonatkozik. Megpróbáltuk pontosítani a dolgokat, ott, ahol szürke zónák alakultak ki a jogszabályokban. Jelenleg egy kérdést kell megoldanunk, amely a benfentes jegyzékre vonatkozik, amit a hatóságoknak kell szolgáltatni illetve a privilegizált információkkal kapcsolatos ezek benyújtásának elhalasztására vonatkozóan. Van itt egy nézőpont, mely szerint ezeket az információkat a vállalatok meg kell, hogy szerezzék, és ezeket továbbítaniuk kell az illetékes hatóságoknak, ha ezek kérik ezen információkat, és egy másik nézőpontból ezeket az információkat rendszeresen be kell küldeni. Ez tehát a két vélemény tömb, ami megmaradt. Szerintem ezeket az információkat csak kérésre kell benyújtani. Ha ugyanis rendszeresítjük az információk beküldését az illetékes hatóságnak, akkor szigorúbb szabályok lesznek a növekedési piacon a kkv számára, mint a szabályozott piacon, amely más vállalattípusoknak van fenntartva. Ha tehát a kkv felé fordulunk és könnyítéseket akarunk alkalmazni, akkor másrésztről nem lehet szigorúbb szabályokat létrehozni. Ez tehát a két dolog, amit még, amin még dolgoznunk kell, amiről tárgyalnunk kell, és talán egy harmadik dolog a küszöbértékek vonatkozásában. Ugyanakkor a MIFID-hez és a tájékoztatás irányelvhez nem akarunk hozzá nyúlni. Ezek azok a dolgok, amik még folyamatban vannak, amikkel kapcsolatosan nem hoztunk végleges döntést. Holnap találkozunk az jelentés tevőkkel, de még egyszer szeretnék nekik most köszönetet mondani. Thank you very much for your... Köszönöm szépen ezt a jelentést, illetve hogy beszámolt az előrehaladásról. Az SND nevében hallgassuk meg az árnyék előadót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentést is, és azt is, hogy bemutatta a kolléga, illetve a bizottságnak is köszönöm a javaslatot. Meggyőződésem, hogy ez fontos lépés, hogy a tőkepiacokhoz hozzáférjenek könnyebben a KKV-k is. Frakcióm számára ez mindig kulcskérdés volt a, a prospektusokra vonatkozó irányelv óta. Mindig is ösztönöztük ezt. Hosszú munkacsoportülések voltak már ezzel kapcsolatosan. Nagyon hálás vagyok, hogy a módosítóimat figyelembe vettek a kompromisszumokba. The aim of my amendments, uh, Chair, was really to ensure there was a balance between better access to funding. A forrásokhoz való hozzáférés nagyon lényeges, illetve a befektetők védelme másrésztről. A kompromisszumokon belül már majdnem kisikerült kialakítani a jó egyensúlyt, és támogatom azt is, hogy a szükségtelen adminisztratív terheket megszüntessük. Ugyanakkor az is lényeges, hogy a nemzeti illetékes hatóságok továbbra is szerepet kapjanak, és digitális módon tájékoztatást kapjanak. Talán számomra a legellentmondásosabb kérdés, vagy legvitathatóbb kérdés a kis- és középvállalkozás definíciója. Értem, hogy szükség van arra, hogy a küszöbértéket növeljék, ami a mi ből származik. Értem én itt az érveket, de mégis agályosnak tartom, hogy 200 millióról 750 millióra emeljük a határértéket. A MIFID is kapcsolódik ehhez, és amikor folyamatosan változtatunk a, a definíciókon, és nem gondoljuk át ennek a következményeit, ez aggályos. Szeretném, hogyha több ösztönző lenne arra, hogy minél több KKV ki tudja használni a KKV növekedési piacot. Mégis bizonyos tagállamokban, hogyha 750-ig felmegyünk, vagy akár 500-ig, vagy 500 fölé, akkor gyakorlatilag lefedi a szabályozás a szervezeteknek a legnagyobb részét, tehát megfordítjuk az arányokat. Go on the growth market, but, you know... És ez nem csak a növekedési piacra vonatkozik, hanem aláaknázhatja ez azt a munkát is, amit az adóelkerüléssel és hasonló témákkal kapcsolatosan végeztünk, mert kiskapukat teremthetünk. Ez zavart is kelthet a, a jogosultság tekintetében, különösen az EIB EIB finanszírozási programok tekintetében, úgyhogy én azt mondanám, hogy azt kell biztosítanunk, hogyha egyáltalán van változás a tényleges számokban, akkor ez valahogy kapcsolódjon ehhez a területhez, de nem a kisebb közé, kis és középvállalkozások forrás hozzáférésének árán. Ezek azok a kompromisszumok, amelyeket a következő munkacsoportban ki kell dolgoztunk. Köszönöm szépen, és kíváncsian várom a folytatást. Thank you very much. Köszönöm, Nina. Az ECR-től nincs itt senki, viszont Tremoza úr az ALDE árnyék jelentevője. Köszönöm szépen, elnök úr. Euh, Köszönetet szeretnék mondani Sanderssonnak a munkájáért és az együttműködés szellemiségéért a többi árnyékjelentéstevővel. Angolul folytatom, nem elég jó a francia. Well, uh, dear colleagues, many of us come from different Különböző választókerületekből jöttünk, kedves kollégák, ahol a kis- és középvállalkozások a vállalkozások legnagyobb részét teszik ki. A katalán liberális pártot képviselem, és Katalóniában 500 ezer kis és középvállalkozás van, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő hozzáférést kapjanak a finanszírozási forrásokhoz. Ezért köszönetet kell mondanunk a bizottságnak valóban, segíteni kell a KKV-k tőkepiaci hozzáférését. Azt is fel kell jegyeznünk, hogy nem ugyanolyan lehetőségekkel rendelkeznek a KKV-k Európában. Az északi országokban mások a lehetőségek a finanszírozásra, mint Dél-Európában, hiszen ott felmerül az a probléma, hogy nagyon sok vállalkozás, kisvállalkozás kizárólag csak bankhitelből finanszírozhatja magát. Éppen ezért ilyen irányelvekre, ilyen rendelkezésekre szükség van a harmonizáció érdekében, hogy kiterjesszük a legjobb gyakorlatokat az Unió egészére. Ami a különböző kompromisszumokat illeti A kompromisszum, az ESMA erős szerepét sürgetjük, ez nagy segítség volna a bizottság számára. A liberálisok egyet értenek a kompromisszumokkal, és reméljük, hogy jól tudunk majd együttműködni az előadóval. A B kompromisszum esetében szeretnénk a következő ülésen tovább pontosítani ezt az álláspontot. Az első tervezet jobban az ízlésünknek megfelelő volt. A C kompromisszum vonatkozásában, ahogy a Nina is elmondta, nem akarjuk, hogy tovább fokozódjon a bürokrácia, és több bürokratikus terhük legyen KKV-knak eh, ezen követelmények formájában. Tehát mi is szeret, ezt a célkompromisszumot is szeretnénk pontosítani. Az E-ben eh, bevezették a részvények és a értékpapírok fogalmát, és az is fontos, hogy ilyen értékpapírokat kibocsátó kis- és középvállalkozások a piacon ezt megtehessék. Remélhetőleg nagy konszenzussal fogjuk tudni támogatni ezt a jelentést. Köszönöm. Tremóza úr, a zöldek előadója nincs itt, de López Bermero kolléga a GUE-ből itt van. Tessék, köszönöm. Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani Sanders asszonynak munkájáért és erőfeszítéseiért, hogy egy ennyire technikai, komplex témába vágta a fejszéjét. Először is úgy gondoljuk, hogy ez az eszköz nem túl kihasznált, és ez nem is fog javasol, javulni ezen technikai kiigazítás nyomán. Ebben az értelemben úgy gondoljuk, hogy nem kell túl magasra helyezni az elvárásokat. Ami a KKV-kat illeti és a finanszírozási mechanizmusokat, megvan a valós kockázat, az a vállalkozások tulajdonának védelmében, ezért nagyon fontos elemek vannak az közleményben is, meg kell erősíteni azokat a mechanizmusokat, amelyek garantálják, hogy a tulajdon nem kerül nem kerül veszélybe, amikor ilyen finanszírozási forrásokhoz fordulnak a vállalkozások. Úgy gondoljuk, hogy a KKV definíció kellene, hogy pontosan meghatározza, hogy ki fordulhat ezekhez az eszközökhöz, hiszen az, hogy kihasználhatja ki ezeket az eszközöket, az meghatározhatja, hogy milyen kockázatokat eh, hordoz majd ez a piac hasznos volna csökkenteni, könnyíteni az adminisztratív terheket, és a, a nemzeti állami szabályozó szerepét kell jól meghatározni, bizon, biztonságos, átlátható piacra van szükség. Nagyjából ezek a kérdések, amelyek felmerülnek bennünk. Minden esetre remélhetőleg a lehető legjobb eredményt fogjuk a viták eredményeképpen kihozni ebből a témából. Köszönöm, az utolsó árnyék előadót hallottuk, nem tudom, hogy az előadó szeretne összefoglalóképpen mondani valamit. Nincs különösebb kommentárom, még egyszer köszönetet mondok a kollégáknak, és holnap találkozunk, hogy tovább beszéljünk erről a témáról. Köszönöm. Uh, uh, Akkor hadd hangsúlyozzam, hogy mennyire nagyra becsülöm azt a nyíltságot és együttműködőkészséget, amiről a kollégák tesznek bizonságot az Econ-ban. December 3-án szavazzunk, a plenáris ülést még nem tudjuk, ezt majd még be kell jelenteni. Ezzel a hetes napi rendi pontot lezártnak tekintem, és most nem kell megszakítanom az ülést, micsoda meglepetés, a nyolcas nap napirendi ponttal folytathatjuk a fiskális, fiskális program, adóügyi együttműködési program tekintetében. Sven Gigod az előadónk, módosítókról kell beszélni, 35 érkezett eh, Sven Gigoltól és 77 a többiektől. Eh, eh, a kompromisszumos módosító készülőben, amennyire tudom. Meg is adom előadónknak, Sven Gigoltnak a szót, aztán az elénke adok. Sven, parancsolj! Um, yes, uh, well, thank you very much, Chair. Uh, just would like to... Köszönöm, elnök úr. Hadd tájékoztassam önöket arról, hogy a kompromisszumos módosító kiosztásra kerültek, és így nagyon jól haladnak a dolgok. Politikailag Roppant unalmas ez a jelentés, ami pontosan eh, ellentétes arányban van ennek a fontosságával, hiszen a célunk az, hogy az Európai Uniót segítsük az adócsalás, adóelkülés, az adó kiátszás elleni harcban. Ebben a szellemben tehát el kell mondanom, hogy a módosító indítványok is mind ebbe az irányba mutatnak. Nagyon örültem annak, hogy alapvetően a politikai spektrum egészén egy kivétellel, de erre majd később kitérek, mindenki támogatta a legfontosabb, a fiskális program mögött rejlő gondolatokat. Némi konzultációra is sor került, további érintett szereplőkkel, így tökéletesíthettük a szöveget, de a legfontosabb javaslatokat alapvetően mindenki támogatja, én pedig a kollégák által javasolt módosításokat alapvetően mind elfogadtam. Azt hiszem, hogy ez nem egy nagyon vitatott kérdés, hiszen közös célunk az, hogy a politikai prioritásaink megvalósuljanak. Például a rendkívüli vagy különbizottságok keretében. Jó, hogyha ezek tükröződnek akkor is, amikor a nemzeti adóhatóságok közötti együttműködés javításáról szóló jelentéssel van dolgunk, illetve közelednek az harcálláspontok az ügyben, hogy a költségvetést is növelnünk kell az MFF-en belül, az ECR frakció nem képviselteti magát, sajnos módon így, de most azt sem hallják, hogy elmondom, hogy nem támogatták a munkánkat, és nem kívánták segíteni az uniós tagállamokat abban, hogy a többoldalú információs rend, cserere, információ csere rendszerben részt vegyenek, pedig azt hiszem, hogy az automatikus adatcsere a fejlődő világban már természetes, a fejlődő országokban pedig Európa segíthet az eddig szerzett tapasztalataival abban, hogy ez jobban működjön, akár az EU 27-28 határain túlmenően is. Ezen kívül az ECR frakció a prioritásos területeket sem támogatta, amelyeket itt meg kívántunk határozni, és amely alapvetően a fiskális programon belüli legfontosabb témákat vázolná fel. Akik a legfontosabb kérdéseket feltették, sajnálatos módon nagyjából is egészében nincsenek jelen, de annyit elmondanék, hogy november 20-án lesz árnyék előadói ülés szerintem nem lesznek nagy megoldatlan problémák, ezért azt javasoltam, hogy szakértői szintjen kerüljön erre sor, és hogyha nincs köztünk véleménykülönbség, akkor november 27-én szavazhatunk, és mivel ez egy MFF dosszi, ezért utána egyből a plenárisra is kerülhetne. Megpróbálunk a többi szakbizottságnak is jó példát mutatni, akiknek hasonló MFF dossziéik vannak, azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy a fiskális egy igenis hasznos program, már eddig is bebizonyosodott róla, hogy milyen hasznos, reméljük, hogy ez folytatódik is. Köszönjük Sven Gigoltnak, hogy ezt az unalmas, ám fontos jelentést elvezette. If Alan, uh, Alan, do you speak on behalf of EPP or not? Because we don't have here Mr. Stolojan. Stolojan úr nincs itt, nem tudom, ki fog a néppárt nevében hozzászólni. Szívesen megtenném, de nem ismerem Sztolozsán kollégánk nézőpontját, ugyanakkor egyetértek azzal a filozófiával, amit az imént a jelentéstevőnk megosztott velünk, és azt is üdvözlöm, amit elmondott erről az úgymond unalmas témáról. Ez egy nagyon fontos téma politikai és gazdasági szempontból. Azt hiszem, hogyha itt ezen ciklus alatt előre tudjuk vinni, az adó optimalizáció és az adócsalás elleni küzdelmet, közös európai szabályt alkotunk, amely esetleg elmegy a CCCTB-ig, akkor azt hiszem, hogy nem vesztegettük el az időnket ezen ciklus során. Köszönöm. Köszönjük ezt a váratlan, ám örvendetes hozzászólást a szocialisták nevében Beyer asszony. Kif Jügvehi a enyek jelentéstevő koordinátorként ö, ö, felelősségem, hogy az árnyék jelentéstevő árnyék jelentéstevője legyek. A frakcióm tehát eléggé kedvezően fogadja azt a jelentést, ö, megvárjuk, hogy hogyan néznek majd ki a kompromisszumos módosítók. Itt ö, remélhetőleg a módosítóinkat majd integrálják ezekben. Reméltek nem lesz meglepetés itt, ami számunkra fontos a 2-3-4-5-6-tal eh, való összhangba hozás, itt az információ csere, az adminisztrátorok képzése kapcsán ugye itt új kihívásokkal szembesülnek már a szoftvereket, a hardvereket illetően, és aztán fontos meghaladni a nehézségeket az adógyű együttműködésben európai szinten. El kell tehát gondolkodnunk azon, hogy az adóhatóságoknak legyen egyfajta brüsszeli képviseletük, és hogy törjük át az üveget, a határt az adminisztráció között. Mindenki saját elefántcsont tornyában tevékenykedik ugyanis, és itt meg kell változtatnunk ezt a mentalitást. Itt megint csak utalnék a 74-es módosítónkra és az idevágó preambulumra. Ott azt javasoljuk, hogy ezen találkozópont és szeminárium keretében a különböző adminisztrációk részvételével a szakszervezetek képviselői is legyenek részes felei ezeknek az eseményeknek, mert a szakszervezetek igenis tudatában vannak a kihívásoknak, a kockázatoknak. Néha a központi adminisztráció elefántcsont tornyába zárva zajlik a tevékenység, itt együtt kellene működni. Azt gondoljuk, hogy elő kell segíteni a rendszeres kapcsolattartást, esetlegesen az Európai Bizottsággal, itt parlament részvételével, hogy az együttműködést erősíteni tudjuk. Tehát nagyobb együttműködésre van szükség az adóhatóságok között is, az, a pénzmosás kapcsán, itt is támogatjuk a jelentéstevőt, és emlékeztetnék arra, hogy a digitális gazdaság fejlődése továbbra is egy kihívás, és a fiskális program keretében ezt nem tudjuk megoldani, de a fiskális eszközeit is hozzá kell igazítani ehhez a digitalizációhoz a gazdaságban, és le kell küzdeni az adócsalást. Madame, eh, Madame Beres. Köszönjük Beres asszonynak. Az ECR frakció részéről senki nincs ide. Tremosa úr úgy tűnik, hogy az ALDE nagykövete a mai nap során. Köszönöm szépen, elnök úr, koordinátorként fogok az árnyékelőadó nevében hozzászólni. Karolin nevében. Freund eh, Sven, Karolin. Kedves barátom Sven, Karolin azt mondta nekem, hogy te nagyon jó munkát végez. Congratuliere Tehát gratulálok neked. Eh, eh, hát ennyit tudtam németül hozzá tenni, most pedig próbálom felolvasni, amit ideadtak nekem. Sven jó jelentést készített. Hat megjegyzésre kell beszélni. Az első a prioritást kell, hogy kapjanak az uniós tagállamokra vonatkozó fellépések, hogyha a költségvetés lehetővé teszi, akkor kell a fejlődő országokra koncentrálni. Második, Karolin második megjegyzéssel. Következő. A csalás elleni intézkedések, amelyeket a tagállamok hoznak, átolhatják ezt a csalást a szomszédos országokra. Ennek elkerülésére az Európai Bizottságnak koordinálnia kell ez az irányú munkát. Hármas, a Fiscalis program a beszámolókat, az auditálást is kell, hogy reformizálja és egységesítse Európa szerte. Négyes, a liberálisok támogatják azt, hogy 338 millióra növeljük a költségvetését ennek a programnak. A múlt héten elfogadott MMF jelentésben is ezt így kívántuk kiigazítani. Ötös, az Európai Bizottságnak az támogatható intézkedések listáját ki kell bővíteni, és végül, de nem utolsó sorban a hatos, a tagállami beszámolók egyetlen éves jelentési gyúrásával azt hiszem, hogy rengeteg munkát takaríthatunk meg mindenkinek. Köszönöm. Thank you very much, you are. Köszönöm szépen. Nagyon jól helyettesíti az árnyék előadókat ma. A GUE nevében van esetleg felszólaló, nincsen úgy látom, illetve az ENF részéről sincs itt senki. Esetleg van-e spontán felszólalás, vagy pedig a bizottságnak van-e mondandója nincsen. Ez esetben Sven. Igen. Kedves árnyék jelentéstevők, illetve az ők ányék jelentéstevő és kedves alá. Gyakorlatilag beépítettük az összes módosítót a felszólaló frakciók részéről. Stolian úr módosítóiról mindenképpen ez, ez igaz. Pervons beszélt az SND nevében. Ezzel kapcsolatosan csak annyit tudok mondani, hogy természetesen támogatom a javaslatot, hogy jön létre egy ilyen szeminárium. Ugyanakkor én úgy értettem az előző eszmecserékből, hogy volt egy olyan elképzelés is, hogy inkább valamilyen intézményesített dolgot kellene létrehozni európai szinten. Információt kaptunk arra nézve, hogy annak az esélye, hogy a tagállamok ezt elfogadják, hogy például a fiskális iroda együttműködési központtá váljon az adóhatóságok között, hogy ez nem lesz elfogadható valószínűleg a tagállamok számára tehát ez nem, nem szerepel a jelentésben egyelőre. Módosítót sem láttam ez értelemben. Tehát, hogyha ez még mindig asztalon van, az SMD-re gondolok most először, kérem, hogy a szerda ülésen hozakodjanak, vagy kedden hozakodjanak elő vele, nekem ezzel nincs kifogásom. Az ALDE módosítóit beépítettük a módosítókba egy kivétellel, mert szerintem ez jogilag lehetetlen azt javasolták, hogy legyen egy elsőbségi lista az első szinten, amit aztán delegált jogi aktussal lehetne kiigazítani. De én úgy gondolom, hogy vagy valami van az első szinten, és akkor azon nem lehet delegált jogi aktussal változtatni, vagy pedig van valami delegált jogi aktusban, viszont ha az első szinten van, az delegált jogi aktussal nem lehet változtatni akkor technikailag ezt másként kell megoldani, de nyitott vagyok a vitára röviden. Folytassuk a jó együttműködést ebben az ügyben, és próbáljuk biztosítani azt, hogy a fiskális nagyobb átláthatóságot kapjon, és több európai iránymutatást az Európai Parlament részéről, illetve több erőforrást is ezt megérdemli, mivel már bizonyította többletértékét. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek a munkát. November 27-én szavazunk a szakbizottságban. Ezzel a nyolcadik napi rendi pontot le is zártuk. Öt perces szünetet tartunk, és hogyha nem tévedek, akkor folytathatjuk Beresz asszony elnökletével, aki hoz, aki elfogadta ezt a kérésemet, hogy levezető elnökként segítsen munkánkat. Köszönöm. Euh, chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux avec... Euh, Folytassuk a munkát egy fél perccel előrébb, mint ahogyan terveztük. Itt van a 9-es napi rendi pont. A GIL jelentéséről van itt szó. Angolul rendelkezésemre a cím, ez a karbon szegénységi referenciamutatók és a karbon karboncsökkentési referenciamutatók. A módosítók vizsgálatának szakaszában vagyunk, az MV és az ITRE szakbizottságok szintén véleményezik az anyagunkat. Kedves Nina Gill, önni a szó, hogy mutassa be elképzelését. Mennyi módosító is volt itt? 242, hát ez jó nagy viter ad alkalmat. Köszönöm, elnök asszony, szeretnék mindenkit emlékeztetni, gyorsan összefoglalni, hogy miről szól a jelentés. Az az elképzelés, hogy a fenntarthatóságot érvénytes, érvényesítsük a pénzügyi benchmarkok rendszerében, ágazatában. Ebben a jelentésben nem egy rétegpiacra kellene összpontosítani, hanem a pénzügyi benchmarkingot a párizsi megállapodásban vállalt kötelezettségvállalásokhoz kellene igazítani. A jövőbe kell tekinteni, a következetesség és a jogbiztonság érdekében. Ezért a taxonomiai javaslatokhoz is kapcsolódnia kell ennek. Van egy-két új elképzelés, például az ágazat versenyképességének javítása, illetve a díjak átláthatósága elemzése, illetve van egy felülvizsgálati záradék, amely az új rendelet alkalmazását vizsgálná. Ahogyan nagyon pontosan elmondta, 240 módosító érkezett, többnyire az árnyék előadóktól és néhány más kollégától. Négy fő módosító csoportot tudnék körülhatárolni. Az árnyék előadók között volt már ezekről szó. Az első az a név, amiről ön is szólt, az alacsony szénfelhasználású benchmarkok, -ok, ezzel kapcsolatosan nincsen konszenzus még, nem született megállapodás arra nézve. Ezek a nevek nem igazán jól tükrözik, hogy a javaslat mit szeretne elérni. Szándékunk, hogy a név és a definíció, de nem csak a név, hanem a definíció is egyértelmű legyen, hogy ne vezesse félre a befektetőket. Ugyanakkor a fenntarthatóságot a pénzügyi ágazatban szeretnénk érvényesíteni, ezért különböző kategóriákat kell kialakítani. Úgy vélem, nagyon sok nevet javasoltak a 92 módosítóban. A klímaátállás, negatív karbon hatás benchmarkok, pozitív hatású benchmarkok, illetve a Párizshoz igazított benchmarkok többek között. Ma szeretnék kompromisszumot köröztetni a kollégák közül, hogy lássuk, tudunk, tudjuk-e kettőre háromra szűkíteni a javaslatok körét a viták fényében. Szerdán egy következő ülésünkön ezzel fogunk foglalkozni. A másik szélesebb terület ahol több módosító is született, 25 egészen pontosan, a bizottság delegált jogi aktusaira vonatkozik. Van, aki azt javasolja, hogy a delegált jogi aktusokat töröljük, illetve az egyes kettes szintek közötti megoszlást tekintetve van vita. Fogok ezzel kapcsolatosan is köröztetni kompromisszumos javaslatokat, hogy lássuk, hogy hogyan lehet a lehetőség szerint az egyes szintet meghatározni, anélkül, hogy túl erős legyen ez az előírás, pragmatív megközelítése van szükség. A harmadik terület, ott 50 módosító van, a melléklet témakörében. Arról szól ez, hogy a bizottság milyen szerepet kapjon, mi legyen a szerepük, legyen ez egy felügyelő szerep, vagy pedig egy engedélyezési modell, és az alkalmazott módszertől függően még olyan javaslat is született, hogy hagyjuk ezt a, az ágazatra, mivel ők rendelkeznek szaktudással ezen a területen. És aztán van egy másik terület, az átmeneti időszak kiterjesztése a kritikus benchmarkok esetében, Körülbelül három módosító van ezzel kapcsolatosan. Kettő az árnyék előadótól, Sandrótól származik, illetve Marcus Ferbertől, illetve az AD-től is jött egy, Caroline-tól. Tudatában vagyok, hogy agályok fogalmazottak meg azzal kapcsolatosan, hogy összességében a benchmark rendelettel kapcsolatosan mik a fejlemények, de nem tudom, hogy mi lehet a megoldása ennek a konkrét problémának, és nem tudom, hogy ebben a dossziéban tudjuk -e ezt megoldani. Tudom, hogy vannak hasonló módosítók az ISIS felülvizsgálathoz, Szeretnék iránymutatást kérni a szakbizottságtól arra nézve, hogy önök szerint kell-e foglalkozni ezzel a, bizottság, ezzel a kérdéssel ebben a dossziéban, ami egyébként problematikus volna, mivel általában jobb jogszabályalkotást szeretnénk, úgyhogy jobb lenne, hogyha ezzel nem itt kellene foglalkozni. De minden esetre érdekelne, hogy a többiek erről hogyan gondolkodnak, és később majd esetleg a kompromisszumokra is kitérhetünk, hogyha lesz elképzelésünk arról, hogy mi lehet itt a megoldás. Kíváncsi vagyok a kollégák véleményére, és esetleg utána mondom el én a továbbiakat. Szurki. Köszönöm a néppárt nevében nem szurkap szót. Köszönöm árnyék jelentéstevő. Elnök azt mondja, hát én az árnyék jelentéstevő árnyék jelentőstevője vagyok. Jacques Brel halálának 40. évfordulát ünnepelhetjük, aki nagy költő volt, és sanzon énekes, aki híres dala Mökit ne hagy el. Ö, és hogy, hogy, hogy az árnyékod legyek, hogy a kutyád legyek. Dans cet esprit que euh, je voudrais... Nos, szeretném önök előtt most uh, Ansander álláspontját kifejteni. Ez tehát lehetővé teszi a minimum követelményeket az alacsony szín, illetve a pozitív szín kibocsátás tekintetében, ugyanakkor Fontos, hogy realisták maradjunk, nem kötelezhetünk összes ilyen indexet, hogy alkalmazkodjanak a belső megállapodáshoz. Ez azt jelenti, hogy csökkentjük az üvegházhatásért felős gázokat, ugyanakkor a hatályt nem kell kit terjeszteni ez kevéssé tenni értelmezhetővé a szöveget a befektetők számára. A bizottság, ahogyan elmondott a jelentéstevőnk, intézkedéseket irányzott elő a kettes szinten, ez csak technikai elemekre kell, hogy vonatkozzék, és itt támogatom a jelentéstevőt ebben. Amikor politikaiabb jellegűek a témák, akkor itt mindenféleképpen politikai döntéshozatalra van szükség az együtt döntéshozó bevonásával. Ami a az index adminisztrátor által kidolgozott módszert illeti, ezen indexeknek elég rugalmasnak kell lenni, hogy az innovációt és a gyors technikai innovációt lehetővé tegye a fenntartató pénzügyi ágazatban. És itt számos dolgot tartalmaz a melléklet, hogy ezt a rugalmasságot megőrizzük, és a jelentéstevő is beszélt ezekről a dolgokról. Számos index adminisztrátor harmadik országokban működik, és még nem regisztrálták őket Európában. Ez a jeles késedelmes, és ezért az a helyzet, hogy az európai pénzügyi intézmények nem tudják ezeket az indexeket 2020-tól használni, és ez des, pénzügyi destabilizáció veszélyét rejti magában, ezért fontos, hogy részletesebben megvizsgáljuk ezt a témát. Ugyanakkor a kettes szintű intézkedések fontossága miatt, amelyeket ezen a szöveg előirányoz, arra van szükség, hogy a rendeletet csak akkor alkalmazzuk, hogyha a kettes szintű intézkedéseket már nyilvánosságra hozták. Fontos az, hogy a fenntartható gazdaság felé való átmenet során egyes egzotokat a priori ne zárjunk ki. A cél az, hogy mindenki erényesebb magatartást tanúsítson, egyes egzotok de facto kizárása hiúsítaná a bizottság által javasolt megközelítést. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig az ECR frakció nevében senki nincs, a liberálisok nevében az elnyék jelentéstevő itt van, tessék önni a szó. Merci beaucoup. Dear Mrs. Jill. Köszönöm szépen. Kedves Gillasszony, kedves kollégák! Ahogy ezt már elmagyaráztam többször, az Európai Bizottság javaslatát üdvözlöm. Mit jelent ez? Azt, hogy hiszek abban, hogy az ilyen benchmarkok létrehozását unió szinten támogatni kell. Egy ilyen megjelölés úgy érzem, hogy az új normáknak valóban érvényt tudna szerezni. Ez azt jelenti, hogy a javasolt benchmark használata teljesen opcionális, azaz szabadon választható. Ha kötelezővé tennénk a használatát, illetve minden alacsony széndiokszid kibocsátás vagy hasonló benchmark közös definíciója nem kívánatos, mert az alapvetően két kockázattal jár. Először is nagyon nehéz lenne meghatározni, hogy ki esik a hatája alá, és nagyon könnyű lenne így eh, kijátszani a szabályokat. Vagy egy olyan módszer, vagy egy módszertant eh, határoznánk meg, és ezzel az innovációt folytanánk meg, vagy az Európai Bizottság és a jogszabályalkotók használ, határoznak meg, hogy mi ilyen lehet egy ilyen benchmark, és ezzel így egy jogot vagy kötelességet vesznek, vennének magukhoz, mert kollégák, ne felejtsük el, hogy a benchmark önmagában nem dönt a tőke irám, áramlás irányáról, ezt a befektetők teszik meg. Köszönöm szépen, Moliszkot Kétó a zöldek nevében, köszönöm szépen Pervans, köszönöm Nínának a valóban építő jellegű munkáját. Nagyon hasznosak voltak az eddigi viták. A definíció és a meghatározó sok illetve az elnevezések megváltoztatására van szükség. A zöldek célja az, hogy ambiciózusak legyünk az éghajlat célok elérésében, illetve a mód, azt, hogy hogyan érjük el, hogyan tesszük mindezt, ez ügyben nem szabad nagyon preskriptívnek előírenak lenni. Ebben az esetben a Carbon Footprint és Emission Saving módszer, amit az Európai Bizottság alapvetően határozna meg, az Európai Bizottság szemben az Európai Parlamentnek vezető szerepet kell játszani. A Scott Kétalszon sajnálatos módon követhetetlen tempóban hadarva olvas. A az éghajlat benchmark reméljük, hogy jó, ezt majd jó fogadják a szereplők. Szerintünk a Carbon Benchmark csak nagyon kevés cégre fog kiterjedni az elején, de azt hiszem, hogy fontos ez azok szempontjából, akik ezen a nis piacon akarnak befektetni. A tranzíciós vagy átállási benchmark megmutathatja, hogy a dekarbonizációt vállalja egy cég, részletes, vállalható és igazolható ilyen dekarbonizációs tervekhez kötnénk ezt a cég, illetve lányvállalat esetében. Ez így alapvetően a cégek többsége számára eh, valóban ösztönzőst jelentene, hát illetve lehetővé tenni, hogy a nisből mainstreambe vigyük át ezt a területet. Ugyanakkor mi azt nem támogatjuk, hogy olyan definíciókat és módszereket fogadjunk el, amely a szindoxid kibocsátást, illetve megta- csökkentést, illetve megtakarítást valahogyan offsetting rendszerben képzelné el, és lapozok, tehát azt hiszem, hogy az, hogy itt megtakarítunk, ott viszont nem, máshova áthelyezzük, eznek hosszú távon semmi értelme. Olyan megoldásra van szükség, amely a meg benchmark színvonalát biztosítja, miközben nem folytja meg a az innovációt.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 Finally, we're strongly Végezetül, azokat a módosítókat nem támogatjuk, amelyek a pénzügyi benchmark irányelv, átfogó irányelvet is módosítanak, amely a carbon benchmarkhoz egyáltalán nem kapcsolódik. Tudjuk, hogy ezek a módosítók lobbisták nyomására kerültek ide az asztalra. Nem hiszem, hogy itt helyük van, sőt, alapvetően gátolhatják is a megállapodás elérését azt állítják a kollégák, hogy ez azért szükséges, hogy komoly pénzügyi problémák ne álljanak elő, de ennek semmiféle jelét nem látjuk, és a felülvizsgálatot végző cégek, illetve a hatóságok sem érzik ezt semmiféle módon. Azt hiszem, hogy optimistábbak lehetünk az ügyben, hogy az előadóval és az előadókkal együtt dolgozó az Európai Bizottság most javaslatát nagyon jól tudjuk módosítani. Köszönöm. Köszönjük a hozzájárulást. A GUE frakció sincs itt, sem a többi frakció képviselői a bizottság jelen van, de nem hóhajt hozzászólni, tehát nem adom nekik szót. Itt viszont kérte szót Szirpa Kitikainen, és aztán egy másik képviselő. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon sok uh, kollégánk dolgozott a taxonómia és fenntartható finanszírozási dossziékon, és ezen a szövegen is, úgyhogy részben ismerjük a problémát, vagyis, hogy nem csak a klímára kell koncentrálnunk, mert hogyha csak ezzel foglalkozunk, ennek a hatása az, hogy egyfajta buborék jön létre, mint a palmal probléma, vagyis nem veszük figyelembe a többi terület problémáit az erőforrás hatékonyság kapcsán tehát az ESG, vagyis a szociális irányítás kérdésére is át kell tekintenünk. A tisztelet és a károkozás elkerülése elve olyas valamint tiszteletben kell tartani. Összességében pozitívan gondolkodom erről a javaslatról a fekete listában nem igazán gondolkodnánk egyetlen jogszabálynál sem. Igazából mindez nagyon kivitelezhető, de lehet, hogy nem a leghatékonyabb megoldás. A benchmark ilyen elemet kell, hogy tartalmazzon, hogy a negatív hatásokat is tükrözze. Aztán van itt egy trükk, hogy a benchmarkingot hogyan tudjuk kezelni. Minden esetre, amikor a benchmarkok az indikátorokon alapulnak, és a parlament úgy gondolja, hogy ezeket be kell hozni, a szab- saját kezdeményezésű jelentés tükrözi ezt a klauzulát, és ugyanígy kellene a taxonómiában is kezelni ezt. Én úgy gondolom, hogy a benchmarkokban is tükröztetni kellene ezt. Amikor egy benchmarkot ért- létrehoznak, eldönthetjük, hogy a biodiverzitással, vagy pedig a klímapozitív hatással foglalkozzon, de amikor ezt számítjuk, akkor a számításban ezekre a harmonizált mutatókra kell hivatkozni, amelyeket kidolgoznak majd, és ugyanazt az LCA-t, vagyis életciklus analízist kell alkalmazni, hogy ne legyen egy egészen más rendelet vagy módszer, számítási módszer a különböző ágazatokban. És hogyha ezeket az indikátorokat használjuk, akkor ez is probléma, mert mondhatjuk azt, hogy ez egy plusz vagy mínusz a, a biodiverzitáson, nagy hatással van a klímára, és nem történik szociális károkozás. De hogyha például a palmaolaj ügye merül fel, hogy egyik területen pozitív a hatása, máshol negatív, és erre jó példa a bioenergia is. Az életciklus analízisből kiderülne, hogy importáljuk a maradványokat, például má, pálmaolajat más térségekből, és így aztán negatív volna összességében a lábnyom. Ezt azért akartam megemlíteni, mert úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb lépés a klímaváltozás az erőforrás hatékonyság szempontjából. Legalább olyan fontos ez, mint a pénzügyi ágazatban az elszámolások, ezért ezt fontos, hogy jól határozzuk meg, és harmonizált megközelítést alkalmazzunk a benchmark taxonómiában és ebben a klauzulában is. A módosítóimban is ezt próbáltam hangsúlyozni. Remélem figyelembe tudjuk ezt venni, amikor véglegesítjük a kompromisszumokat. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni Szirpa gondolataihoz. Uh, e Nem az SNG-t kell használni, vagy az ESG-t, hanem uh, a profit, a bolygó és az emberek. Ez a motto. Uh, Egyetértünk egy másik kérdéskörben is, ami világosan kiderült a due diligence témakörben, vagyis nem akarjuk, hogy egy zöld részletkérdés legyen ez, hanem hogy az egész eh, szabályozási témakörben ezt figyelembe vegyék, vagyis hogy a cselekvési terv hitelessége forog most kockán. A fő üzenet a pénzügyi ágazat felé az, hogy változik a világ, nőjenek fel ehhez. Ezt az üzenetet kell, hogy küldje az Európai Parlament, nagyon sok újítási lehetőség van a pénzügyi ágazatban, de ebbe az irányba kell terelni ezeket. Ami a benchmarkokat illeti, Timman hangsúlyozta a magas szintű szakértői csoport vezetője, hogy ezek a benchmarkok nagyon félrevezetőek is lehetnek. Egy módosítóm is volna. Szirpa véleménye teljesen elkép, el tudom fogadni. Nem csak a párizsi klíma megállapodásra kell itt hivatkozni. A módosítón pontosan azzal foglalkozik, hogy négy éven belül a benchmarknak, a párizsi megállapodásnak meg kell felelnie. Az én fő célom az volt, hogy az ESG-t építsük be a befektetési döntéshozatalba. Van egy másik módosító is, ami nagyon érdekes Nina Gill részéről, vagyis hogy a kritikus jelentős benchmarkok esetében na, vegyük figyelembe a párizsi megállapodást. Vagyis, hogy ne legyen minden benchmark hozzáigazítva ehhez a célkitűzéshez, de a kritikusok igen hangsúlyozni kell um, put on benchmark and how it should help us az is fontos, hogy uh, a magas szintű csoport uh, foglalkozzon ezzel a témával, ez nagyon lényeges. Um, uh, Jó magam is szeretnék e szakaszban hozzászólni és néhány elemet vitára bocsájtani. Ezek tehát a carbon benchmarkok, ugyanakkor volt itt egy vita a magas szintű csoportban is, annak a lehetőségéről, hogy a spektrumot kiszélesítsük, és az összes ö, ö, szociális elemet is ö, figyelembe vegyük, ezen sokat vitáztak. Volt itt egy eszmecsere. Hű, que a trop limit. Timmant mondott. Timmelval. Ugye itt, hogyha nem járunk el megfelelően, szalaszthatjuk az alkalmat. Ugye itt van a 220 fokos stratégia, és ez egyfajta motor, tehát mindenféleképpen jól kell kezelni ennek az egyes elemei, de még ez sem lesz elégséges. Aztán a második pont, hogyha nem csupán a technikai részeit nézzük meg az indexek felülvizsgálatának. Egyetlen miért is uh, kerül sor erre a vitára. Itt ugye két szférának az elkülönítéséről van szó, az indexek, a pénzügyek és az ökológiai átmenet, illetve a két Celsius fokos cél alá szorítás. És ezt a kettőt kell valahogyan összekapcsolni, ezért fontos tehát azon elgondolkodnunk, hogy az ESG legyen a minimum, és itt vannak egyfajta nis indexek, amelyek a polgári felelősséggel bíró vagy egyéb vállalatok helyzetét megkönnyítenék, de hát itt az összes indexet le kell fedni. Nem szabad elhagynunk az eredeti elképzelést valahogy összhangba kell hozni az indexeket. Ami pedig az ütemterv végrehajtását illeti, hát szerintem nem kell ezt az idők végezetéig halogatni, amit meg tudunk tenni, azon azt tegyük is meg, és ne essünk abba a csapdába, hogy először a taxonómiával végzünk, mert akkor ezen mandátum alatt, akkor csak egy kis részével tudunk végezni ennek a dolognak, és ez semmiképp nem lenne megfelelő. Faible, et donc tout ce qu'on peut engranger doit être engrangé parce que... Tehát akkor ezen ciklus alatt elég csekélen az esély arra, hogy le tudjuk zárni a dossziét. Aztán amit még itt a jelentéstevő mondott a módosítókkal kapcsolatosan, ugye, hogy erősítsük meg ezt a jogi eszközt, hát ezt a dossziét arra használjuk, hogy nyissuk meg, vagy nyissuk újra a tárgyalásokat melyeket folytattunk a korábbi ö, szöveggel kapcsolatosan, amelynek a tárgya az indexek voltak, mégpedig a kritikus indexek. Nem ismerem ugyan fejből a módosítókat, de ugyanaz a módosítók ezek, amelyeket akkoriban ugyanezen szerzők benyújtottak, amikor a felügyeleti hatóságok felülvizsgálatáról volt szó, a kritikus indexeket tárgyaltuk akkor, és most újra nyitottuk a tárgyalásokat. A felülvizsgálati hatóságok szerkezeti okaiból kifolyólag. Ahhoz, hogy következetesek legyünk, szerintem az kell, hogy ezt a kérdést ugye mindenképpen kezelnünk kell. Ugye itt egy ütemtervi, egy végrehajtási kérdés is ez a kritikus indexek esetében, és a felügyelők azt mondják, hogy ez túlságosan összetett, bonyolult, több időre van szükségünk, és el akarják halasztani a felügyeleti hatóságok felülvizsgálatával kapcsolatos kérdések tárgyalására ezt a kérdést. És értem én, hogy a bizottság elnökének is ez az álláspontja. Tehát ezeket a módosítókat fenn akarja tartani, fél akarja tenni arra a vitára. Jelentéstevő azt, hogy ne zárhatja ezt a vitát. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek az elmondottakat. Az elnék előadókkal az árnyékeladókkal, akik ott lesznek, majd megpróbálunk a meg, még megoldandó kérdésekre választ találni. Az eredeti javaslat tervezetem alapvetően az S és a G, és nem csak az e, I, tehát az S és a G, és nem csak az E. Mi is Tehát ezekre a célokra koncentráltam eredetileg, tehát ennyit a kritikával kapcsolatban. Azzal kapcsolatban, hogy minden benchmarkot, vagy csak egyes benchmarkokat kellene közelíteni. Nos, eredetileg az volt a kiinduló pontom, hogy minden benchmarkot, aztán utána az árnyék adók egy kivétellel egyhangúan kiabálták, hogy az összes nem fog átmenni. Tehát kell, hogy legyen választható, opcionális. Ezért a második módosítommal pontosan az volt a célom, hogy hogy egy kritikus vagy jelentős benchmark erről beszélünk, hiszen szeretem volna mindenkinek e, a támogatását elnyerni. Uh, in terms of our compromises, so we'll we'll know. I, th I think, um, Paul, you know, much of what you've said, I have really emphasized. In... Azt tehát az eredeti javaslatomban hangsúlyozzuk annak a fontosságát, hogy ezt mainstreamingeljük, tehát be vezessük horizontálisan a lehető legtöbb területen. Majd megpróbálom biztosítani a kompromisszumokról folyó vitában, hogy ez valóban megjelenjen. mindenképpen a munkacsoportokban is kell erre koncentrálni. Tudom, hogy az Európai Bizottság nem akart hozzászólni, mégis kell, hogy feltegyek nekik egy kérdést, hiszen a saját munkacsoportjainkban felmerült ezek a kérdések, és igen komoly kritikát kapott az a módszer, amit az Európai Bizottság használt arra, hogy az emissziócsökkentést kiszámítsák, és az egyik olyan kérdés, amit felvetettek, az az, hogy ezek a módszerek egész egyszerűen elavultak, és ezért törlésre szorulnak. Az Európai Bizottság nem tudna röviden csak ezzel kapcsolatban mondani valamit? Honnan vették ezt a módszertant? Ez segíteni az én munkámat, illetve a tárgyalás a következő fordulóját. Köszönöm, megköszönöm, hogyha a bizottság mond erről valamit. A bizottság vajon véleményt változtatott-e, mégis hozzászól-e? Uh, Köszönöm a lehetőséget, elnök asszony, illetve Gil asszony, hogy válaszoltak erre a kérdésre. Ami a módszertanra vonatkozó konkrét kérdését illeti, A technikai szakértő csoport kettes számú alcsoportja kapott felkérést, mandátumot erre, és ennek az alcsoportnak az egyik fő célja az, hogy meghatározza, definiálja a legjobb módszertant, módszertanokat, hogy a lehető legtöbb adatot használjuk, és hogy a legfrissebb piaci fejleményeket is ö, ö, tükrözzük. Tehát ez alapvetően ennek a csoportnak a hatásköre. Erről ezen dolgoznak. Tökéletes. Köszönjük szépen ezt a tisztázást. Reméljük, hogy ez az előadó asszony munkáját segíti majd. Emlékeztetem önöket arra, hogy a szavazásra december 3-án kerül sor. A tízes napirendi ponthoz érkeztünk. Itt Wolf Klintz jelentéséről van szó. Méghozzá a kollektív beruházási alapok határokon átnyúló értékesítése tárgyában az ALDE koordinátora lesz Wolf Klintz jelentéstevő, elnyék jelentéstevője. Ramon Tremoz, a kedves barátom, öné a szó. Merci beaucoup, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Klinz képviselő nincs jelen. Odatta nekem a szövegét. Uh, uh. Kedves kollégák, sajnos nem tudtam eljönni erre a találkozóra kellő időben. A következőket szerettem volna elmondani Wolf Klintz jelentéséről. A bemutatott módosítók ugyanabba az irányba mutatnak, mint a jelentéstervezet, és jó lehetőség van arra, hogy a legtöbb módosítót beépítsem. Wolf Klintz szerint a kompromisszumok első sorozatát minden árnyékelemen előadónak meg küldenek majd a jövő héten. Három fontos kérdést emelt ki. Az első a definíció és a premarketing szabályai, illetve azok a feltételek, amelyek a marketing tevékenységekről szóló értesítést szabályozzák. Az egyik fontos kérdés Sitskits. In this respect, EPP, ECR and the shadows have tabled a common... Ezzel kapcsolatosan közös módosítót nyújtottak be több frakció képviselői. A tanács támogatja a parlament javaslatait. Kérdésem volna a bizottsághoz, legalábbis Wolf Klinznek, akit én most tolmácsolok. Today, say quickly. A bizottság el tudja mondani, hogy a bizottság el tudja elfogadni ezt a javasolt megoldást. Köszönöm. Merci beaucoup pour euh, le groupe du PPE. Köszönöm a néppárt nevében az elnyékilentes jelentést, ami jelen van, nem a szúrtessék. Köszönöm, elnök. Azt, mondja, most valódi jelentéstevőként szólok, szeretnék gratulálni a jelentéstevő távollétében munkájához és hogy folyamatosan be akarta vonni az összes elnyék volt, és figyelembe vette a javaslatainkat. Csak néhány pontra emlékeztetnék meg fontosak számomra. A premarketingre vonatkozóan azt hiszem, hogy egy egyetértés alakult ki, hogy az előzetesen létezett alap esetében ki kell bővíteni ennek a marketingnek a feltételeit azon országban, ahol az adott alapnak még nem volt korábban tevékenysége. Hasonló képen garanciaként garancia alakult ki egy másik témában is, és ennek is örülök. Ugyanakkor a Jusicre is kiterjesztik ezt az alapot. A Jusic alap számunkra messze nem részlet, messze nem lakossági termék, tehát nincs ok arra, hogy a beruházók, a nem lakossági beruházók ne részesedjenek ebből, akik fontos részét teszik ki a gyűjtött alapoknak. Ami pedig az eszma szerepét illeti, támogatjuk az ESMA portál létrehozását, hogy észszerűsítsük a bejelentési dokumentumokat a befogadó és a származási hatóságok között gyakorlati okok miatt. Ha mindenki egyetért az információ cserével a nemzeti hatóságok között, akkor ezen portálon kell át folyatni ezeket a dokumentumokat, amit mi hozunk létre. Egyébként a tájékoztatói rendelet keretében jött létre ez az eszköz. Ami a vízt illeti támogatjuk a Szejet Kálmán javaslatát, aki a szabályozás észszerűsítését javasolja, hogyha ez indokolt, és valódi felügyelet társul hozzá. Ugyanakkor néppárti kollégám Ryan Hayes javasolt egy módosítót, amit az ECR is támogatott, és ez az MMF-re vonatkozik. Itt mindenkinek van egy emléke, egy pontos emléke erről a vitáról, de nem akarjuk újra megnyitni ezt a vitát. És van még egy téma, amit rendezni kell. A kivételek a usits nek a PRIPS dosszéban, amit azt mondjam, ön jól ismer. Értem, hogy a jelentéstevő azt támogatná, hogy a bizottsággal szervezzünk egy találkozót, és hogyha ez megtörténik, én örömmel veszek részt ezen a találkozón. Köszönöm. A szocialista frakció nevében mondja az elnök Madi Malidelbo. Köszönöm, köszönöm, elnök asszony. Uh, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és megerősíteni, hogy megkaptuk a kompromisszumos módosítókat. Én is azt gondolom, hogy jó úton vagyunk a felé, hogy megoldást találjunk. A legfontosabb aggályom a befektetővédelem. Ami az értesítéseket illeti, természetesen a határokon átnyúló tevékenységeket ösztönözni akarjuk, illetve hogy a piacra be lehessen lépni és ki lehessen lépni különösebb komplikációk nélkül, de figyelembe kell vennünk a befektetők védelmét. My, uh, ezért tettem javaslatot olyan módosító indítványra, amely szerint az értesítés lehetséges, hogyha nincsen kiskereskedelmi befektető már az adott piacon, lakossági befektető. De hogyha az adott piacon vannak még befektetők, akkor megfelelő védelmet kell, hogy élvezzenek, illetve megfelelő tájékoztatást kell, hogy kapjanak. Ugyan ennek kapcsán szeretném elmondani, hogy nem igazán vagyok híve a, az UCIC-ek esetében a, a pre-marketingnek. Ezek többnyire lakossági termékek, és ha ezt most bevezetjük, akkor nem tudjuk, mi lesz a kihatása. Ez új elképzelés, nincs erről a hatástanulmány. Ezért azt gondolom, hogy legalább tudnunk kellene, hogy mi lesz egy ilyen lépésnek a következménye. Közben egyetértek, hogy nem kellene megnyitni az MMF ügyét. Most nem látom ennek hasznát. Végül pedig egy kicsit meglepett az a sok javaslat, ami az információ cserére vonatkozik. A nemzeti hatóságok közötti információ cserében a befogadó országot előzetesen kellene értesíteni arról, hogy pre-market tevékenységet kívánnak folytatni. El tudom képzelni azt is, vagy elfogadni ezt az elképzelést, hogy utolagosan kap értesítést a nemzeti hatóság, de szerintem jobb volna a hatóságot tájékoztatni arról előre, hogy mi történik a piacán. Ami az információcserét illeti a nemzeti hatóságok és az eszma között, úgy gondolom, hogy egyetértünk mindannyian, hogy biztosítani kell azt, hogy a releváns adatokat kell átadni, viszont nem szabad, hogy az eszmát túl sok adattal elárasszuk. Mert a túl sok információ megöli az információt. Érdekes volna, hogyha a szakértők tudnának valamiféle jelzést adni arra a meglévő adatbázisok alapján, hogy hogyan lehet ezeket kiegészíteni. És egyetértek azzal, hogy az NCA-k és az ESMA közötti kapcsolaton kell még dolgozni, tehát vannak még nehézségek, de ugye, úgy érzem, hogy haladunk. Előadónk tehetségének köszönhetően bizonyára megszületnek majd a szükséges kompromisszumok mi hamarabb. Köszönöm. Köszönöm. Itt még a zöldek vannak, ahol is az árnyék tevő Svengi Gold. Köszönöm, elvtársnő. So just to, to, to focus on the key points. So generally we... Csak hogy a kulcsfontosságú kérdésekre összpontosítsunk. Összességében egyetértek a bizottsággal, az előadóval és a legtöbb képviselő kollégával, az ő ambícióikkal a tekintetben, hogy meg kell nyitni a piacot, az, a tőkepiaci unió jegyében a szükségtelen akadályokat el kell hárítani az európai tőkemozgások elől, illetve erős fogyasztóvédelmi keretet kell létrehozni, ami tulajdonképpen ugyanannak az érmének a két oldala. Még vannak kérdéseink, látjuk, hogy a kompromisszumok már jó irányba mozdultak el, viszont azt is el kell mondanom, meggyőződésünk, hogy ha szisztematikus tájékoztatásról van szó, marketing kommunikációról, úgy gondoljuk, hogy egy shell lelkezdődő, tehát kötelező rendelkezés hasznosabb volna, mint egy megengedő, mivel sok tagállamban ez így működik. Ezért, hogyha európai szabályokat vezettünk be, akkor a legmagasabb szintű fogyasztóvédelemet kellene megcélozni. Ez nagyon fontos. Annak érdekében, hogy az emberek ne érezzék úgy, hogy az erősebb tőkepiaci unió miatt csorbát szenved a fogyasztóvédelem. Ezen túlmenően nagyon elégedetten látjuk a kompromisszumban a második cikkel kapcsolatosan, hogy részletesen leírják a kockázatokat, előnyöket, amikor alapokból eh, befektetési egységeket vásárol valaki, illetve az iránymutatások követelménye a második cikkre hivatkozva ebben a javaslatban. Tehát, hogy most eh, ebből ATS lett. Azt is üdvözöljük, hogy a kompromisszum tervezet tartalmazza a javaslatunkat, hogy a marketingnek hiperlinkeket kell tartalmazni a prospektushoz, a legfontosabb információkhoz, illetve megfelelő hozzáférést kell biztosítani nemzeti és európai szintű kollektív jogorvoslati eszközökhöz, hogyha perre kerül a sor. Nagyon fontos a kollektív befektetői jogok érvényesítése, ami pedig a pre-marketing kérdést illeti, ezt kell mondanom, úgy gondoljuk, hogy a bizottság eredeti javaslatában jó egyensúlyt alakított ki, és mi azt szeretnénk, hogyha ez így is maradna, és a premarketinget a szigorú feltételekhez szeretnénk kötni. A 135-ös módosító Mádé, amely a határokon átnyúló premarketingről szól, már a kompromisszumban szerepel, úgyhogy ez igazából előrelépésnek tűnik. Azt is hangsúlyoznom kell, hogy ez az elképzelés, hogy meggyengítsük a pénzpiaci alapi, alapról szóló rendelkezést, erre kényszerítettek minket Hayes és Kamal kollégák az ECR-ből. Úgy tűnt először, hogy ez egy rossz vicc, és most örülök annak, hogy a két nagy frakció egyetemben kimondta, hogy nem tudjuk elfogadni, hogy a szigorúbb szabályok a színasszal kapcsolatosan de facto megszűnjenek még mielőtt végrehajtanánk őket. Ez meglepő lépés volt. Utoljára pedig szeretném azt hangsúlyozni, megköszönve az előadónak, hogy a bizottsággal és a tanácssal az árnyék előadókkal közösen a Jusicekkel kapcsolatosan tudtunk egy tanácskozást tartani. Ez nagyon fontos kérdés, mivel a Pripszek kulcsi fontosságú információkat tartalmaznak a UCITSEC területén, ezért ezzel kockáztattuk a javaslat integritását, de a kulcsfontosságú információkat tartalmazó dokumentumnak működnie kell. A bizottsághoz fordulok a kérdésemmel, tudják-e garantálni, hogy ez működni fog? Ezen feltételeket természetesen ahhoz kell, hogy javaskodnunk, a, ragaszkodnunk, amiről szavaztunk, tehát a PRIPS-nek univerzális eszköznek kell maradnia. Köszönöm. A GUI-t senki nem képviseli, más frakcióknak sincs elnékjelentéstevőjük, ezért tehát megadom a szót a bizottságnak. Hozzáintéztek ugyanis kérdést és ki képviselben van ezen dossziét elő, illetően. Talán saját véleményemet is megosztanám önökkel két szempontot illetően. Az első, ugye itt monetáris alapokról van szó, amelyek szintén egyfajta jogalkotási trójai falóként működtek, és Értem én itt, amit a zöldek mondanak. Nem hallottam a jelentéstevő véleményét, de talán a jelentéstevő, elnyék jelentéstevője tud erről szólni nekünk. A jogalkotási gyakorlatot illetően nem lenne jó dolog. Ugye mindenki emlékezik rá, hogy milyen viták zajlottak a bizottsággal, az eszmát is beleértve. Azt illetően, hogy a bizottság jogi szolgálták véleményét elismerjük-e ezzel a dossziéval kapcsolatosan. Tehát azt hiszem, hogy teljes mértékben számításba kell venni a jogalkotó szendéket, ami nem veszi figyelembe ezt a jogalkotási trójai falovat, és térjünk vissza arra az egyensúlyra, ami az egyes szinten kialakult. Aztán a második dolog, a pripszeket említve, az, hogy a PCVM jogalkotásban ezek nagy szerepet kapnak, Ugye azt mondjuk, hogy az egyes szinten egy értékelést végzünk, hogy hogy működnek a pripszek, és aztán a végrehajtást, az alkalmazást megnézzük az e PCVM ágazatban. Egyesek most azt mondják, hogy a PRIPS hatályba lépését késleltették, hogy az egész folyamatot késleltessék. Ugyanakkor kétségeim vannak, hogy egy olyan országban, ahol nagyon erős hangok hangzottak el APRIPS végrehajtásának elhalasztása mellett. Ugye én is jelentést vagyok ennek a dossziénak. A fogyasztóvédelmi szövetségek nyugtalanságuknak adnak hangot, például országomban is, hogy a pripszeket nem alkalmazzák majd az OPC VM-ekre, tehát ezek nem profitálhatnak ezen tájékoztatásokból. Itt tehát valamilyen megoldást kell találni, hogy ez pragmatikus lesz, valószínűleg majd nem lesz ideális megoldás. Én amellett foglalnék állást, hogy menjünk egy lehető leggyorsabb megoldás kialakítása felé. Láthatjuk, hogy ugye itt nincs politikai konszenzus, a felügyeleti hatóságokat nem kérhetjük, hogy a mandátum végéig végezzék el a munkát a kettes szintet illetően, de szerintem az ütemterv, persze erről beszélünk majd a jelentéstevővel és a bizottsággal, de szerintem az ütemtervnek feszesnek kell lennie, nem szabad ezt túl sokat halogatni. Megadom a szót a bizottságnak, hogy válaszoljon a hozzáintézett kérdésekre lesz még a PRIPS árnyék jelentéstevői ülés, és még ott is majd szóba kerül ez a tér. Thank you very much, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Fontos munkát végeztek ebben a témában. Az Európai Bizottság véleménye szerint a forgalomba hozatal előtt témában megfelelő védelmet kell valahogy garantálni, illetve a hatóságoknak megfelelően kell tudni felügyelni ezt. A denotifikáció ügyében mi harmonizált feltételeket szeretnénk látni, hogyha semmiféle feltételt nem szabunk, az mindenképpen aláásná a jogbiztonságot, illetve egyáltalán nem könnyítené senkinek a helyzetét. Ahogy azt többen említették, az Európai Bizottság a pénzpiaci alapokra vonatkozó fordított módszer alkalmazását nem támogatja. Ez egyébként hiszen a prudenciális garanciák megkerülését tenni ez lehetővé. Ez nyilván senki számára nem kívánatos. Prips ügyben végső soron az a célunk, hogy az összes ilyen fogyasztói termék összehasonlítható legyen. A UCITS és a, a, a forgalmazók számára persze nagyon megnehezítheti e, egy ilyen szabály az életüket, éppen ezért szeretnénk egy két éves meghosszabbítást. A javasolt megoldást el tudjuk fogadni, hiszen ez alapvetően egy olyan hosszú távú megoldás felé mutat, ahol minden érintett szereplő bevonásra kerülne. Úgy érezzük, hogy az eszákkal, tehát a tagállami felügyeleti hatóságokkal együtt tudunk működni, és együtt tudunk eredményeket elérni, illetve úgy érezzük, hogy a Prips, Prips témájában mindenképpen a jövőben is további változásokat kell eszközölni. Ezt az elfogadást úgy kell tekinteni, hogy ez hosszú távú cél kontextusában történik, vagyis a PRIPS kidnek a legszélesebb körű elfogadtatást kell kapnia az ágazatban. Köszönöm. Euh, Köszönöm. Vajon a jelentéstevő árnyék jelentéstevője óhajta hozzászólni? Nem. Így a vitáról majd hűen beszámolunk uh, Wolf Klinznek, és jó munkát kívánunk uh, a kompromisszumok kialakításához, és emlékeztetnék arra, hogy a szavazásra az Ekon szakbizottságban egy hosszú szavazás alatt kerül sor majd december 3-án. Ezzel a 10-11-es napirendi pontokat lezártuk, és átlépünk a 12-es napirendi pontra, amely a Bankunió 2018 éves jelentésnek vizsgálata. Jelentéstevőnk Nils Torvalds, meg is adom neki a szót hogy ezt a 186 módosított vizsgálja meg, amit benyújtottak a jelentéséhez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban 180-nál is több módosítót kaptunk. Sok foglalkozott a preambulum bekezdésekkel, megpróbáltuk csoportosítani őket és megoldást találni. Nem az ön problémája, hanem inkább az enyém, de mégis probléma, hogy a jelentés kompakt maradjon, és ne legyen túl terjedelmes. Ez kihívás. Még akkor is, hogyha valaki korábban újságíró volt, mint jó magam. A legtöbb módosító nagyon konstruktív, úgyhogy nincsen probléma azzal, hogy módosítók eh, mindenféle elképzelhető és elképzelhetetlen irányokban eh, irányultak volna. Megpróbáltuk a kompromisszumos módosítókat eh, úgy összeállítani, hogy megpróbáltam ezeket az elképzeléseket minden nagyobb mértékben figyelembe venni. Nem mindig könnyű ez, mert a két legnagyobb frakció kicsit eltérő irányban halad a legközpontibb kérdésekben, ezért megpróbálunk olyan megfogalmazást találni, amely megfelelő lehet mindkét frakciónak. Megpróbálom a kompromisszumok szövegét és magát az egész dossziét koherensen összekövácsolni, ez is kihívás. Ugyanazok az elképzelések felmerülnek különböző preambulum bekezdésekben, illetve a jelentés különböző pontjain. Ezért megpróbáljuk ezeket a gondolatokat csak egy helyen megfogalmazni, nem pedig különböző cikkekben ismételgetni. Ezért arra kérem az árnyék előadókat, hogy továbbra is ilyen konstruktívak legyenek, ugyanúgy, mint a folyamat elején, és legyenek nyitottak a kompromisszumokra. Mindent megteszek azért, hogy figyelembe vegyem mindazokat a módosítókat, amelyeket benyújtottak a különböző pontokkal kapcsolatosan. Ugyanakkor arányosságra is szükség van. Vagyis, hogy a szöveg tömör maradjon, és ne kelljen szükségtelenül terjedelmesebbé tenni a jelentést. Köszönöm tehát a módosító indítványokat. A jelentést széles körben támogatják a kollégák, és szeretnék mindent megtenni, hogy építő vitában tudjuk folytatni az eszmecserét. Köszönöm a mai lehetőséget is, elnök asszony. A kollégáim már elmondták prioritásaikat. Köszönöm a néppárti frakció nevében. Thomas Mann árnyék jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen, kedves Pervans. Először Torvalds kollégának szeretnék köszönetet mondani. Azt hiszem, hogy remek ez a jelentés és elképzelései, amiket most osztott meg velünk, ezek tömörek, és nem az ismétlés ismétlése valósul meg bennük. Azt hiszem, hogy ez valóban jól hangzik és a konstruktív légkörben az tevői üléseken sikerül majd ezt az anyagot tárgyalni. A néppárt sok mindennel egyetért, talán néhány gondolat. A bankunió beteljesítése fontos lépés a gazdasági stabilitás eléréséhez. Belső piachoz van szük, van szükségünk azonos versenyfeltételekkel, és a banki területen nagyon fontos, hogy a keletkező költségek, különösen a kisbankok számára ne nőjenek aránytalanul, hiszen így a KKV-k finanszírozása valóban veszélybe kerülne. A néppárt nagyon fontosnak tartja, hogy az arányossági elv megőrződjék, és ez egyetértésre talált a jelentésben, azt hiszem, hogy ez egy fontos dolog. A bankunió nem egy öncél, az edis kapcsolatosan, tehát a betétbiztosítási rendszerrel kapcsolatosan ellentmondásos viták vannak. Itt a biztosítás fontos, ugyanakkor különböző kockázatok vannak a különböző nemzeti bankrendszereken belül, és ez azt hiszem, hogy jól rögzítésre került egyes módosítókban. Nagyon örülök, hogy sok módosítóm bekerült a kompromisszumos módosítókba. Figyelembe kell vennünk bankrendszerünk sokszínűségét. Ez a pénzügyi rendszerünk konkurencia versenyképességét is érinti, tehát a sokszínűséget itt mindenképpen figyelembe kell venni. Aztán a pénzmosási rendelkezéseket végre kell hajtani. Üdvözlöm a bizottság ez irányú javaslatát. Az EBA szerepét ezen a területen jelentősen erősíteni kell. Fontos terület ez. A polgárok joggal várják, hogy ne kerüljön sor regresszióra, ha, valamilyen bank kudarcot val, a pénz mosás fontos, hogy leküzdésre kerüljön. Aztán a tagállamoknak is foglalkozniuk kell saját problémáikkal, ugyan nem teljesítő hitelek kapcsán. Örülök, hogy csökkent a nem teljesítő hitelek volumene az elmúlt években az euróvezeten belül, de a különbségek a tagállamokon tagállamok között még mindig nagyon nagyok. Tehát itt le kell építeni ezek volumenit, ezt folytatni kell ezt a leépítést. Tehát nagyon sok gondolatom támogatja az anyagot, az elnyék jelentés tevői ülésen is ezeket megpróbál majd beilleszteni a végleges szövegbe. Ez egy fontos saját kezdeményezésű jelentés. És nézzük meg, hogy mi minden történt a 2018-as évben. Egyes tagállamokban nem kommunikálják megfelelően a problémákat. Itt lényegi előrelépések történtek, és ezt közé kell tenni, és ez nem csupán az európai parlamenti választásokkal függ össze, a választási kampányjal, hanem fontos az, hogy a polgárok érezzék, hogy ezen a területen nőtt a biztonság. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig az SND frakció nevében Ronald Fernández tevő következik. Köszönöm szépen. Nos, először is szeretnék köszönetet mondani az előadó munkájáért. A az első változat ennek a jelentésnek is már nagyon értelmes és kiegyensúlyozott. Az, hogy ilyen sok módosítót nyújtottak be, és azt mutatja, hogy voltak véleményeltérések, az eredeti szöveg mégis észszerű volt, észszerűen orientált. Volt arra is lehetőségem, hogy a kompromisszumokkal foglalkozzak már, amiket kiadott az árnyék előadóknak az előadó most is azt tudom mondani, hogy vannak még pontok, ahol csiszolnunk kell a szöveget. Azt gondolom, hogy fontos ezt a véleményt nagyon megalapozottan kidolgozni, mert nem csak, hogy jogalkotási vélemény hanem szükséges is, mert hogyha a bankunióról akarunk beszélni, az első ö, dolog, amivel foglalkoznunk kell, az az, hogy a bankunió nem zárult le. Tehát van egy közös rendelkezés, egy rend szabályozás, illetve egy közös határozat, de az a bankunió nagyon távol áll attól, hogy egy lezárt eleme legyen az, a belső piacnak. Tehát a bankunióról szükséges vitázni, és észszerű is, Először is ki kell mondanunk, hogy a bankunió kifejezetten intézményes szempontból még sok munkát igényel. A jövőben, amikor a bankunió kiteljesült, elmondhatjuk, hogy jól működik-e vagy rosszul, hogyan lehet javítani a bankunió intézményeinek működését, de most fel kell ismernünk, hogy egyelőre nincsen intézményes keret az Európai Uni- a Bankunió szövetében. Fontos, hogy amikor beszélünk a banki csomagról és a különböző jogszabályok működéséről. Fontos ezekről beszélni, de azért azt mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a bankunió még nem teljesedett ki, Szükség van még mindig a backstopra, a betétbiztosításra a bankunión belül, és ezek központi elemek minden jelentésben egészen addig, ahogyan elmondtam, amíg az a bankunió ki nem teljesedik. Ez egy központi elem. Ami pedig magát a működést illeti, a többi kérdést, úgy gondolom, hogy a kockázatokról sok módosítóban esik szó. Olyan kockázatok ezek, ahogyan már elmondtam a banki csomaggal kapcsolatosan, ahogyan a trialógussal is nem sokára foglalkoznunk kell, illetve az új rendeletről is szó esik az nem teljesítő hitelekkel kapcsolatosan. Ezek fontos témák lesznek, hogyha követjük ezt a témát, és továbbra is azt mondjuk, hogy csökkenteni kell azokat a kockázatokat, amelyek a bedölt hitelekkel kapcsolatosak, nevezzük ezeket NPL-eknek angol rövidítéssel. A 2 3-as szintű modellek, illetve a belső modellek használata is fontos kérdés a tőkekövetelmények megfogalmazásában. A frakcióm tehát nyitott arra, hogy az NPL-ek kockázatával kapcsolatos kockázatok csökkentéséről tárgyaljunk, de a kettes, hármas számú, szintű eszközök kockázatainak is tudatában kell lenni, illetve a bankunió további kockázatokkal való terhelésének is. Függetlenül a különböző megközelítésektől, például a betét biztosítással kapcsolatosan. Mindenki tudja, hogy szükség van a betét biztosításra, az Európai Bizottság javaslatában is szerepel, és nagyon fontos ezt meg is említeni, vagyis, ahogy már az elején elmondtam, hogy kiteljesedjen az e a bankunió. A kockázatmentes eszközökkel kapcsolatosan is vannak különböző módosítók, amikor az államadóság prudenciális kezeléséről esik szó. A frakcióm számára bármilyen döntés ebben az ügyben nemzetközi megállapodásokon kell, hogy alakul, alapuljon a bázeli megállapodásokon, egyezményeken és a, az államadóság esetében kell, hogy meghatározzunk az eurozónán belül egy kockázatmentes eszköz kategóriát is. A bizottsági javaslat eh, a Sovereign Bank Securities fogalom alapja, alatt foglalkozik ezzel a gondolattal, hogy beszélni tudjunk arról, megállapodásra jutni, hogy hogyan tudjuk felülvizsgálni az államadóság prudenciális kezelését Bázel alapján, hogy létrejön az eurozónára nézve egy kockázatmentes kategória. Ennyit szerettem volna elmondani, úgy gondolom, hogy kezdetnek jó ez a tervezet, és a bemutatott módosítókkal együtt bemutatja, hogy milyen megosztottak a vélemények, de azért a szokásos kompromisszum keresési folyamat során úgy gondolom, hogy fogunk tudni tárgyalni ebben a szakbizottságban. Köszönöm. Merci pour... Köszönöm. Az egyszer frakció nevében nem látok senkit, a zöldeknél sem látom Philip Lambert, sem pedig mást. A GUE esetében ugyanez a helyzet, az FDD-nél megint csak az ENF esetében úgy szintén. Tehát mielőtt megadom a szót, nem tudom, hogy valaki a teremből a kecsdél keretében kívánna szólni. Két pontot, illetve én szólnék hozzá, tehát, amelyet a hozzászólók felvetettek, amire visszatérnék. Az első a stabilitási, európai stabilitási mechanizmus átalakítása. Nagyon fontos az a tény szerintem, hogy megszabadulunk rossz szokásunktól, hogy Európai Monetáris Alapnak hívjuk a stabilitási mechanizmus utódját. Ez a nyilvános vitában a válság idején beégett az emberek lelkébe. El kell gondolkodni azon, hogy ne használjuk ezt a megnevezést. A Mezber nyilatkozat nem határozza meg a parlament munkáit. A Mezberg nyilatkozat nem utal az Európai Monetáris Alapra. Ráadásul két jók van, hogy ne így tegyünk. Az első, azt hiszem nagyon veszélyes lenne egyfajta zűrzavart teremteni, ami a monetáris kompetenciát illeti európai szinten. A monetáris kompetencia az Európai Központi Bank hatásköre, semmi más intézmény nem foglalkozhat a monetáris politikával. A szerződések szerint nem hiszem, hogy uh, itt változtatásra lenne szükség. És a második ok, ami talán ellentmondásosabb, de mégis érdemes megemlíteni, az az, hogy az Európai Monetáris Alapról szólva az a benyomás keletkezhet, hogy intézményes keretek közé akarunk helyezni egyfajta mechanizmust, amely a nemzetközi monetáris alapnak egyfajta másolata lenne. Mi nem vagyunk az ENSZ vagy a Világbank, nem egy egyenértékű eszközről van itt szó, ahol létezne az Európai Bizottság, amely kizárólagos kezdeményezési joggal bír, aztán központi bank, Európai Parlament, tehát nem lehet ezeket a dolgokat egyszerűen átmásolni, és a megnevezés másolata is azt hiszem két értelműséget keltene az Európai Stabilitási Mechanizmus ezen átalakítását illetően, ez nem kívánatos. Most térjünk vissza a vitára azon vetületet illetően, amiről Thomas Mann beszélt. Nos, azt hiszem, hogy ön elmondotta, hogy itt nem arra van szükség, hogy az egyik modell győzzön a másik fölött a bankokat, illetően itt sokszínűségre van szükség, ennek megvan a kockázata, minden egyes modellnek megvan a saját kockázata, és az arányosság ugye nem kapcsolódik a modell kockázatokhoz. Tehát itt csak az egységről van szó, amit felügyelünk, amiről jogszabályt alkotunk, vagy amiről döntünk. A modell arányossága is egy fontos tényező, hogy az adott modell kockázatot jelente, egy adott piaci helyhez képest, inkább, mint más helyhez képest. Tehát itt fajta integrált megközelítés módra van szükség, mert különben egy buta játékot űznénk, amikor nem tartanánk tiszteletben az összes modellt, és nem vennénk figyelembe a kockázatokat, vagy az erényeket az egyes modellek esetében. Kicsit hosszúra nyúlt a hozzászólásom, itt az elnöki székből a KSDI keretében, most megadom a szót a jelentéstevőnek köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a spontán hozzászólását. Nem volt ez hosszú, inkább érdekes. My take on the, on the European Monetary Fund, I think it's old story. Az Európai Monetáris Alappal kapcsolatos történet, hát ez már régi nóta. Talán 68-ban Willy Brandt mondta, hogy a németek 20%-át adnák a tartalékuknak az Európai Monetáris Alapnak. Azóta pattog itt a labda Európában, és úgy tűnik, hogy nagyon sokakat foglalkoztat ez a kérdés. I still try to be short. Megpróbálom rövidre fogni.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 I Fernández kollégának mondom, hogyha meglennének a forrásaink ahhoz, hogy minden problémát megoldjunk, azt hiszem, hogy ez ügyben a nagyobb frakciók más véleményen vannak. Megpróbálok majd egy olyan javaslatot tenni, mert mindenki számára elfogadható, de köszönöm mindkettőjüknek, illetve nagyra becsült, szeretve, tisztelt és kedvelt elnök asszonyunknak is az elmondottakat. Remélem, hogy a munka ilyen pozitívan folytatódik majd. Köszönjük szépen. Tarvác úr, nem tudom, hogy mit mondtam, ami ilyen érdekes lehet, de hogyha segíthetem a munkáját, az jó. A szavazásra minden esetre nem, először a módosítókról fogunk beszélni. November 27-én ma fogunk akkor szavazni. Donc, euh, euh, je crois que nous en avons terminé. Akkor itt a mai munkánk végéhez értünk? Hát akkor nincs más hátra, mint hogy búcsút incsek mindannyiuknak, és szép jó estét kívánjak!